Please, colleagues, let we start. Kezdjük el hát az ülést. Primo punto all'ordine del giorno. Első napi rendi pont a koordinátorok döntése a tegnap délutáni ülést követően. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy visszautasítják azt a javaslatot, hogy egy munkacsoportot állítsunk föl a 204-es rendelet módosításáról, és ugyanakkor egyetértünk abban a javaslatban, hogy egy Inter-Service Working Groupot állítsunk föl, és egyetértenek azzal a javaslattal is, hogy reaktiválják a rendelet hetes mellékletét, amely a petíciós bizottság jogköreit határozza meg. A megbizatás, amelyet a titkárságnak adtunk, arról szól, hogy fogalmazzon meg egy ilyen szöveget, és részletezően, részletező módon sorolja fel a szakbizottságunk új hatásköreit a megfelelő rendelet alapján. Egyébként ez az összes többi szakbizottságra is vonatkozik. Margaret at the end végül az összes közleményről, a koordinátorok ülését illető közleményekről a végén adom meg a szót. Egy tanulmány egy, egy elmélyítő jellegű tanulmányt készítettünk a rendeletről, illetve a polgári kezdeményezéssel együtt járó szempontokról, és a cél az, hogy még részletesebben megállapítsuk, hogy melyek azok a kihatásai a rendeletnek, amelyek a mi szakbizottságunk munkáját is befolyásolják, hol jut nekünk szerep a koordinátorok ugyanakkor azt is kérték, hogy utoljuk vissza ezt a kérdést a másik szakbizottság elnökének. Igazgatási problémák jelentkeztek, és Ezért két saját kezdeményezésű jelentést szeretnék kérni önöktől, hogy engedélyezzék, amelyről a koordinátorok legutóbbi ülése ö, cserélt eszmét, de ez nem jutott el kellő időben a szakbizottságok elnökéhez. A napi rondet elfogadtuk, az el, egy-két módosítással. Az első módosítás Óken asszony megkeresésére volt, ez a 1040-es 2012-es petíció, melyet fölvettünk még a napi rendre, a másik módosítás pedig abban állt, hogy a Galíciáról szóló jelentésbe a módosító javaslatok benyújtásának egy határidejét is meghatározzuk, hiszen a legutóbbi ülésünkön ebben a kérdésben nem sikerült megállapodásra jutnunk. A javaslat tehát illetve a, a jelentés tervezetem. Éppen ezért még nyitva áll a módosítók benyújtásának határideje pedig szeptember 3-ában került meghatározásra. A jelentés rendelkező részét csak a delegáció tagjai módosíthatják. A következtetések tekintetében pedig minden tag módosítókot nyújthat be. A jelentésről magáról és a módosítóról természetesen a szakbizottság minden tagja szavazati joggal rendelkezik. Más döntéssel, döntést nem hoztunk, és így megadom Ókán asszonynak a szót, parancsoljon. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy a tegnap esti koordinátorok ülés az egyik legszörnyebb volt a szakbizottságban. Én voltam két nagy párton kívül az egyik, az egyedüli ember, mindenről előzetesen döntöttek. Kostesz és a más delegációs munkákatról eldöntött, már megszületett a döntés, mi szerint, hogy nem változtatjuk meg a szabályainkat, a megnevezést. Egész egyszerűen nem törődtek azzal, hogy megértessük a országokban miről is szól a mi bizottságunk. Végezetül pedig a galíciai delegáció kapcsán botrányos volt, hogy arról döntött a két nagy párt, hogy csak a delegáció vezetője rendelkezik jogszab, jogkörrel. Miközben a szabály ezt mondja, hogy a résztvevők is rendelkeznek meg beleszólási jogkörrel, és hogy ilyen módon a többség-kisebbség dönt, illetve hát a többség dönt, mint hogy azonban csak én ragaszkodtam a szabályhoz, leszavaztak. Tehát ez egy, egy egész egyszerűen um, fel vagyok háborodva azon elnökasszony, hogy uh, egyszerűen uh, nevetségesé teszi a bizottságunkat, hiszen uh, az ombudsmannal kapcsolatos tapasztalatainkat is aláássa, aláaknázza, titkossá teszi az ajánlásainkat, és egész egyszerűen úgy szavazunk, hogy a saját jogkörünket eh, vesszük el. Egy nagyon kellemes szakbizottság akarja tenni ezt a bizottságot. Köszönöm azt, hogy minden világos, az ön álláspontja világos volt, hallottuk. Idogály úr parancsoljon. Gracias, señora presidente. Afortunadamente las reglas no las hacen los grupos. Eh. Köszönöm szépen. Nos, ami a szabályokat illeti, Oken asszony egy kisebbségi frakcióból ö, ö, van itt, és a szabályokat, ö, azokat a választások alapján meghatároztuk, a többség dönt a szavazásnál, ez az alapszabály. Oken asszony, ami a galíciai kérdést illeti, hát azzal kapcsolatban kérdéseim vannak, a frakcióm nem ért egyet a döntéssel. Bula úr az 52-es cikket kívánta a leíró részre alkalmazni Bulan jelentésénél. Én azt kérném, hogy szavazzunk ma erről, mert a plenárison is, ez vár ránk majd, hogy most itt a petíciós szakbizottságban a javaslatomról szavazzunk, hogy az 52-es cikket alkalmazzuk a rendeletből, azon jelentéssel kapcsolatban, amely Galiciáról szól. Köszönöm szépen. Ha Idurgais úr logikáját követjük a többségről és kisebbségről, akkor a galíciai delegációban három tag volt, voltunk, és a jelentést két tollból e, írták meg, a többséget már megvizsgáltuk itt a petíciós bizottságban. Én úgy vélem, hogy ez a jelentés, ez a jelent, az a jelentés, amelyről szavaznunk kell. A módosítókat is meg kell szavazni, persze nem vagyunk felkészülve arra, hogy ma szavazzunk erről a jelentésről, mivel hivatalosan nem kaptuk meg az alternatív szöveget. Bulan tollából. Ezt a szöveget nem körték körbe, nem kaptuk meg egészen ma reggelig ezt az alternatív Bulan változatot. Én úgy gondolom, hogy meg kell vitatnunk most azt, hogy hogyan is járjunk el, amikor majd a galéciai jelentésről cserélünk eszmét. Hogyan járjunk el, de Angelika már nincs itt, a szöveget teljes konszenzusos alapon nyújtottuk be, és úgy gondolom, hogy ez a szöveg a hivatalos szöveg, és ezt kell alapul venni, hiszen a delegációk többsége állította össze ezt a jelentést. Köszönöm. Kollégáim, mondja elnök azt, hogy elég erélyes hangon azt kéri, hogy ne nagy vitát nyissunk erről, hanem csak álláspontjaikat ismertessék. Bula a point of order. Can we... Napirendről szólnék, eljárás, eljárási javaslatom lenne előbb. Szavazzunk, van egy programunk, kérem, először szavazzunk a napi rend alapján, nekünk néhányan máshol is szavaznunk kell. Megértem mindazt, amit hallottunk az imént, azt utána a szavazás után megbeszélhetjük, de előbb szavazzunk, ahogyan az a napi rendben szerepel, hangzott a javaslat. Elnök asszony, egy pillanat. Nem, nem értek egyet önnel. Számomra az első pont az, hogy a tagság hogyan szervezi meg a munkáját a szakbizottságban. Felesleges, hogy itt most vitázzunk, nem. Az egyes álláspontokat egyeztetnünk kell, azt két perc alatt megtehetjük. Ami számomra fontos itt a szakbizottságban az, hogy a polgárok teret nyerjenek. Ha nem így járunk el, akkor elvonjuk tőlük ezt a teret, megvonjuk tőlük. Ezért azt szeretném tudni, hogy a kolléganőnk kérésével egyetértenek-e, senki nem kívánja visszautalni ezt a kérdést? Nem. Akkor egy percben, tessék, Buna úr. Köszönöm, elnök asszony. Én is Carlos Iturgaishoz csatlakozom kérésében, hogy szavazzunk arról, hogy az 52-es cikket alkalmazok-e vagy sem. 15 napot adott nekünk az egyeztetésre az elnök asszony az első hétben. Két másik kollégám egy percet sem áldozott rám, második hétben pedig az egyik egy negyed órát, a másik pedig három negyed órát szentelt nekem. Valahol a konszenzus nem sikerült ö, ö, megtalálnunk. és most a titkárság részéről érezzük az akaratot, a szándékot, talán ezt egy másik meghallgatáson kellene megtalálnunk a problémára a megoldást. Elnézést, de valahol itt belülről rohad a gyümölcs, ezért ha nem sikerül magát a helyzetet megoldanunk, akkor az 52-es cikket kell alkalmaznunk. Köszönöm szépen. Ebben a szakbizottságban voltak olyan képviselők, a delegációból, akik egy szöveg tervezettel jártak el, élen, és ugye többséget képviseltek. Most egy második, négyen, ketten, nem, ketten voltunk kettő ellen a szavazat során, és akkor határoztunk úgy, hogy a jelentést előterjesztjük annak alapján, ami a helyszínen történt Galiciai jelentéssel kapcsolatban. Ugyanígy jártunk el három személy tollából egy többségi döntéssel születhet egy jelentés tervezet. Hogyha valaki nem ért egyet, mindenki beterjeszthet módosítókat, ez így működik az eljárási szabályzat alapján, ebben semmi nincs meglepő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is ugyanígy látom és szerintem ez így helyesen is van szabályozva, hiszen a Bulanor által említett cikk nem a helyes cikk, amire hivatkozhatunk, efelől semmi kétség. Aztán ugye az is elhangzott, hogy talán túlságosan is ragaszkodtunk a saját álláspontunkhoz. Hát ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy szinte diktatórikus volt a hang, nem? Hiszen Ön azt mondta, hogy én vagyok itt a megmondó ember, és mindenki tartsa magát ahhoz, amit mondtam. A spanyol néppárt által hagyta magát manipulálni. És a titkárság tűnik az egyetlen olyan szervezetnek, amelyik még hiteles és hiába hivatkozik itt a polgárok véleményére, sajnos egyáltalán nem ragaszkodik ahhoz, hogy ez őket képviselje. Elnök, nos, hát meghallgattuk a különböző álláspontok, a különböző véleményeket. Most azonban azt kérem, hogy ö, szavazzanak ö, ahhoz, arról, hogy hol, ö, milyen ö, határozatok születtek tegnap a koordinátori ülésen. Ezek a következők voltak. A Bulan képviselő által előtárt szövegről fogunk szavazni, amelyre vonatkozóan szeptemberig, szeptember 3 ig megérkeznek majd a módosítók. A leíró részre vonatkozóan lehet módosítókat benyújtani a delegáció résztvevői által, az összes többi részére a szakasznak mindenki másnak is, tehát most fogunk akkor szavazni. Amennyiben a nemek a nem szavazatok lesznek többségben, tehát az elutasítás, akkor úgy fogunk eljárni, ahogyan az itt már megfogalmazódott 52-es cikkre, támaszkodva persze azt majd ellenőriznünk kell, hogy ez egyáltalán megengedhető eljárás lesz-e, és ezt majd fogom is ellenőrizni. No tehát akkor ki tudja az általam előterjesztett javaslatot támogatni? Nincs, nincs szöveg, amiről megegyeztünk, de igen, mondja az elnök asszony, egy héttel korábban mindenki megkapta. Lór tájékoztatott engem arról, hogy kiosztotta a szöveget. Tehát a szövegre vonatkozóan nem fogadok el semmiféle ellenvetést. Favor! Ki tudja támogatni? Tehát a koordinátorok határozatával kapcsolatban ki szavaz igennel? 1, 2, 3, 4. Ki nem támogatja? Még egyszer. Jó. Akkor nézzük, miről szavazunk. Arról szavazunk, amit éppen a koordinátorok tegnap esti határozataként ismertettem. Az alapszöveg az, amit Bolán képviselő úr előterjesztett, szeptember 3-áig lehet benyújtani a módosítókat, a leíró szakaszra vonatkozóan erre a tájékoztató információs utazást részevői nyújthatják be, miközben az többi szövegszakaszra mindenki más is fogalmazhat és nyújthat be módosítókat. Most pedig arról szavazunk, hogy ezt az eljárást támogatják-e, illetve amennyiben elutasításra kerül ez a javaslat, akkor implicite azt támogatják, hogy az 52-es cikk kerüljön alkalmazásra. Ezzel kapcsolatban pedig természetesen elő, ellenőrizni fogom az illetékes szerveknél, hogy ez az eljárásmód megengedhető-e, elfogadható-e. Világos-e mindenki számára, hogy miről fogunk szavazni? No, tehát akkor ki támogatja ezt a javaslatot? Ki támogatja ezt a javaslatot? Egy, kettő, három, négy. Ellene ki szavaz? Az 52-es csak akkor alkalmazzuk, hogy a koordinátorok határozata elutasításra kerül. Ez teljesen egyértelmű. Ugye szeptemberig lesz egy megállapodás, de, mondja az elnök, két teljesen külön ügyről van szó. Az 52-es cikk véleményem szerint nem fog a, a bizottságon belül alkalmazásra kerülni ebben a folyamatban, ebben az eljárásban. A befogadhatósága szempontjából, amennyiben az eljárás alkalmazhatósága mellett szavaznak, tehát az 52-es cikk alkalmazása mellett, de hogyha a tegnap esti határozatunk ellen szavaznak most, mégpedig azért, mert ez egy olyan eljárás, amit a romániai missziónknál is alkalmaztunk, ugyanerre nyúlunk most vissza. Tehát a tegnap esti határozatunkkal megerősítjük azt a, az eljárást, amit a romániai missziónál is alkalmaztunk. Tehát ha most megváltoztatják a véleményüket, és nem akarják elfogadni ezt a folyamatot, ezt az eljárást, akkor erről szavazni kell. Ha elutasítják ezt a javaslatot, akkor a kérdést, az egész ügyet to- oda, tovább utalom a titkárság felé, és az AFKO szakbizottság felé, akik majd értelmezik a szabályokat. Úgyhogy akkor abba is adjuk a jelentést, hiszen máskülönben egy nagyon nehéz, göröngyös útra térünk rá. Mindenkinek megvan a feladata, a polgárok képviselőjeként, szuverén módon szavazhatnak, lehet mellette, lehet ellene szavazni az én javaslatomnak. És még egyszer, és ez lesz az utolsó alkalom, ki szavazza meg, ki tud igennel szavazni a javaslat mellett, hogy a tegnap esti koordinátori határozatot elfogadjuk. Jó, láthatóan az többség ellene van ennek a tegnap esti határozatnak, úgyhogy az alternatívánk most az, hogy az 52-es cikk értelmezését fogjuk kérni, és lezárjuk a munkát ezzel a jelentéssel kapcsolatban. És akkor mehetünk tovább a rendünkkel. El kell mondanom ezzel kapcsolatban, amely határozatokat a koordinátorok hoztak, a szakbizottság megerősítette. Most fogunk akkor átérni a szavazásra. Az Európai Ombudsman 2012. évi tevékenységéről szóló éves jelentése. Szalavrakosz képviselő volt az ügyfelelőse, nem tudom, hogy kérje a szót. Igen, szerettem volna megragadni az alkalmat, hogy Orelli asszonynak köszönetet mondjak, mert nagyon jó volt az együttműködés közöttünk, és ennyit szerettem volna köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarok túl sok mindent mondani, hiszen már szinte minden elhangzott. Relli asszonynak szerettem, hanem én is szívből köszönetet mondani. Diamandúró úr szempontjából is nagyon fontos munkát végeztünk, és hát annyit szeretnék kérni, hogy szavazzák meg ezt a dokumentumot. Grazie, Mr. Salavrakos. Köszönöm, Salavrakos úr, megnyitjuk a szavazást. Az Európai Ombudsman 2000, tevékenységének 2012-es jelentéséről. Az A kompromisszumos módosító a négyes bekezdéshez mellette ellenem kitartózkodott, elfogadtuk. 15-ös, Gönc, a 4-es, nem, bocsánat, nem. 15, 16 és 17-es okafogyottá vált. Tehát tovább lépünk. 18-as módosító, a 6 a cikkhez, ez Baszeszko asszonyé, ki támogatja, ki ellenzi. Kitartózkodott, elfogadtuk. 19. Gabriel, ki támogatja. Tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Huszas. Ki támogatja? Elfogadtuk. A kompromisszumos a heteshez ki támogatja, ki ellenzi? Ki tartózkodik, ki elfogadtuk. 23-as módosítom. Kantis Meyer, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. 24-es, a 8-os bekezdéshez mellette, ellenem, tartózkodat, elfogadtuk. 25-ös módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os a 9A újhoz, ki támogatja ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. C kompromisszum a tízes bekezdéshez kitámogatja. Ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. Harmincas módosító, ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 29-es módosító 12-es bekezdéshez kitámogatja, ki ellenzi, kitartózkodott, elfogadtuk. 31-es módosító, 12 a újhoz, Countess és Meyer kollégák módosítója két részben. Első rész kitámogatja, ki, tá, ki van ellene, kitartózkodott, elutasítottuk. Második rész kitámogatja, Bocsánat, nem szavazunk a második részről, hiszen a vált, hiszen elutasítottuk az első részt. Viszont a harmadik részről nagyon is szavazunk. Ki támogatja a harmadik részt, ki ellenzi. Tartózkodott-e valaki? Hát ezt le kell ellenőriznünk. Megnyitjuk a szavazást. A 31-es módosító harmadik részéről. È aperta la votazione. Avete votato. Chiudo la votazione. Lezárom a szavazást. L'emendamento è respinto, 9 voti a favore. 9-13 ellenében elutasítva. 32-es módosítóm. Szalavrakos kollega módosítója, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. 33-as, Valésza kollégái, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 34-es, Bazeszkó asszony módosítója, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki. Elfogadtuk. 35-ös módosító, 15-ös bekezdéshez mellette ellenem tartózkodással fogadtuk. 36-os módosító 16-os bekezdéshez Kolarska Bobinska asszonyé mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum a 17-es bekezdéshez mellette, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum kitámogatja, kiellenzi. ki ellenzi, kitartózkodott, elfogadtuk. 40-es, Countess Meyer kollégáké mellette ellenem tartóskodás elutasítva. 42-es, Baszeszko asszonyi mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 43-as módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. A 44-es és a 45-ös oka fogyottá vált, és ilyen módon a 46-osról szavazunk a 22A új bekezdéshez, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodott-e valaki? Elutasítva. 47-es, Óken asszonyi, mellettem, ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elutasítva. A 22A új bekezdéshez a 48-as módosító mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Gönc a 49-es módosítója mellettem ellene tartózkodott-e valaki elfogadtuk. Szintén Gönc a 50-es módosítói 23A-hoz mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Gönc Kinga 51-es 23b bekezdéshez rendelt módosítója mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 52-es bekezdés, a 24-es bekezdése szintén Gönc Kinga mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes módosító GA újhoz mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító, mellettem, ellene, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Hármas, szintén Gabrieli, mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Négyes ókanasszony mellette, ellene, tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító, ez egy technikai módosító szalaprakos kollégái mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodott-e valaki elfogadtuk. 10-es Kolácska Bubinszka mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 11-es okafogyottával, a 12-es mellettem, ellene, tartoskodott, elfogadtuk. 13-as mellettem, ellene, tartoskodott e valaki, elfogadtuk. 14-es mellettem, ellene, tartoskodott e valaki, elfogadtuk. Végszavazás az egész jelentésről, megnyitom a szavazást elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk, 22-en mellente, senki se ellene. Gratulálunk Szalabrakusz kollégának. Terminato la seduta di, di voto, la sessione di voto. Punto 12 all'ordine del giorno. 12-es pont, galíciai jelentés. Megadom a Bulan képviselőnek, a delegáció vezetőjének a szót. Nem több, mint három percbe parancsoljon. Oui, Madame la Présidente, je vais même prendre moins de trois minutes puisque je pense que là on azt hiszem három percre sincs szükségünk. Azt gondolom, hogy az 52-es cikkes alkalmazhatóságával kapcsolatos kérdése várva nincs szükségünk három percre, de úgy gondolom, hogy a mi bizottságunk a polgárokat kell, hogy figyelembe veszi, vegye, és amint van egy tényfeltáró látogatás valahol, akkor igenis, én magam és mi is a jelentésemben ahhoz ragaszkodunk, ahhoz ragaszkodom és ragaszkodtam is, hogy valóban a tényeket tárjuk föl. ahogyan a petíció benyújtói valós alapon érvekkel álltak elő a helyi önkormányzatok felé. Igenis figyelembe kellett venni bölcsön ezeket a kérdéseket. A legobjektívebb, a legvisszafogottabb jelentést kívántam megírni. Nem szerettem volna alá adni ebből az igényemből, és a hatóságok felé is figyelmes voltam a jelentésemben, amelyet megküldtem önöknek. A tényeket tárom föl a RIA ügyel kapcsolatban. Nem illesztettük be azokat a petíciókat a jelentésbe, amelyeket hivatalosan a teljes delegáció indulás előtt és a koordinátorok vélemény alapján sem ö, tartottunk befogadhatónak. Igen, régi tényekről van itt szó. A szennyezés Galíciában valamint a ö, szennyvizek és esővizek kezelésének hiánya, azon ö, szennyvíz tisztító telepekről van szó, amelyekről tudunk már, és az Európai Unió is egyre inkább megalapozottan ö, tudja pozitív információon keresztül, hogy ez így van, azon tervek pedig, amelyeket a hatóságok készítettek, úgy tűnik idővel megfelelnek majd azon aggályoknak, legitim aggályoknak, amelyeket a petíciósok nyújtottak be. Általában ennyit leírásként azt gondolom, hogy szeptemberben majd annak tudatában, hogy milyen határozat születik arról, hogy elfogadható-e a missziós dokumentum, akkor majd újra vitát nyithatunk a témáról, és akkor fogok részletekbe menően ismertetni. Köszönöm, Zanoka. Képviselő. Mielőtt a titkársághoz intézném kérdésemet, most, ebben a pillanatban kaptuk meg a szöveget. Igen. Itt van a ö, kezemben ö, munka dokumentum tervezett ö, július 4-éről itt fogom most ezt a szöveget életemben először látom. Holott július 4-e itt datálású. Most kaptam meg, ismétlem. Itt van a nevem rajta. Látják? Én, mint a delegáció tagja, nevem itt szerepel. Én nem tudom elfogadni ezt. Talán Bula úr beszélhet erről a szövegről, de az én nevem is rajta van. Nekem egy másik szövegem ö, készült, amelyet a delegáció számára kiosztottunk. Wertmann, Bulan képviselőkkel ö, ö, hétfőn tárgyaltunk erről. Nem igaz, hogy nem voltunk kész. Bulan úr, igen, és két órát töltöttünk önnel, Bulan úr, pedig mi Strasbourgtól távolabbról jövünk, mint ön de ön nem fogadta el a felajánlásunkat. Azt mondta, hogy este hatkor találkozunk csak, és ezért volt csak egy fél óránk arra, hogy megtárgyaljuk a kérdést. Hangzott franciául. Na most a titkárságot kérdezem, hogy mit csináljunk ezekkel a dokumentumokkal. Az előző tárgyalások során csupán egyetlen dokumentumot nyújtottak be a titkárságnak, amelyet Angelika Wertmann és én szerkesztettünk meg. Ez nem egy hivatalos szöveg, ez egy tervezet volt, Bulanur tervezete, most pedig itt van a szöveg, előttem. Hát mm, nem mai datálású, július 4-e, ma pedig 9-ét írunk. Most először látom életemben ismétlem újra ezt a szöveget. Elnök asszony, már a bizottságot tájékoztattam arról, hogy kiosztották a szöveget pénteken én meg a titkárságtól visszajelzést kaptam, hogy igenis e-mailben megküldték minden egyes képviselőnek. Pénteken kapta meg ön is. Ez az rendszeres időbeosztás, Meyer úr. Köszönöm szépen. Nos, hát az a benyomásom, hogy ezt az eljárás egy kicsit fel kell pörgetni, fel kell gyorsítani. Nem értek egyébként egyet azzal, ami elhangzott. A Bulanul Árdal el, elénk terjesztett szöveg nem a delegáció szövege. Ezt ön is két másik képviselő asszony írta, de ez az önök szövege, még egyszer mondom, nem a delegáció, a galiciai delegáció szövege, úgyhogy kérem szépen, hogy egy másik szöveget terjeszten elénk, főleg, ha nem értenek egyet Bulan úr szövegével. Ugyanis ha nem tudnak egymás között megállapodni, önök hárman, akkor kell egy külön szöveg. Aztán jobb lenne, hogy egy kicsit realisztikusabb kép alakulna ki bennünk, és még egyszer aláhúzom, Bulanó szövege nem a delegáció szövege. Óken asszony. Hát a szöveggel kapcsolatban a delegáció részevői kellett volna, hogy egyeztessenek, de itt úgy látom, hogy nem volt ilyenre mód. És a szöveg, még ha e-mailen ki is küldik pár nappal korábban, a hétvégén, gyakorlatilag konzultáció nélkül kerül most ide elénk. Ez a szöveg pedig nem a delegációt képviseli, nem a delegáció véleményét tükrözi. Szerintem olyan szövegre lenne szükség, amelyben az kerül leírásra, hogy a három résztvevő véleménye kerül lefektetése, nem pedig egy képviselői. Martinez úr. Na, elnök asszony. Hát azt kell mondanom, hogy nagyon meg vagyok lepődve. 15 éve vagyok résztvevő és tag ebben a petíciós bizottságban. Soha nem történt még ilyen. Voltak korábban is nehéz ügyek, amelyekről jelentést kellett írni, de ebben a párját ritkító helyzetben az elnök asszonyhoz fordulok. Volt egy delegációs utazás, és nyilván a delegáció tagjainak meg kell állapodnia egy szövegről, ez nem mindig sikerül. Tudjuk, hogy sokszor bonyolult ügyekről van szó, de mindig is erőfeszítéseket tettek a delegációs tagok, hogy konszenzusos szöveget fogalmazzanak meg. Persze az is lehet, hogy lesz egy többségi és egy kisebbségi jelentés a delegáció részevőinek tollából. És aztán persze ezeket ellenőrizni kell, majd pedig megállapodunk arról, hogy melyiket tekintjük alapszövegnek. Úgyhogy teljesen letaglóz az, amit most itt művelünk, és nyilván ugyanígy fognak érezni a polgárok is, akik itt vannak. Tehát, hogyha van egy háromfős delegáció, és az egyik így látja, a kettő másik pedig máshogyan, akkor kettő egy arányban, ez az egy személy persze nyújthat be, előterjeszthet szöveget, de abszolút idegennek tartom ezt a most kialakult helyzetet. A koordinátorok is megállapodtak, ugye? És ezek a koordinátorok az összes frakciót képviselik. Erről is fogunk majd szavazni. És aztán, amiről tegnap határoztak a koordinátorok, ugye az volt, hogy egy frakció tudja támogatni, a többi frakció úgy tűnik, hogy inkább a kisebbségben manőverezik a saját koordinátorok koordinátoraikat, miközben ugye tegnap úgy tűnik, hogy határozat született. Tehát itt azért nagyon furcsa is egyedülálló helyzet kezd kialakulni. Úgyhogy e, amennyiben ez a helyzet szerintem támogatnunk kell az elnök asszonyt is és a javaslatait. Na most a másik dolog, hogyha van egy olyan dokumentum, amit csak ma osztanak ki, és ez egy bulanféle dokumentum, akit egyébként nagyon-nagyon tisztelek, akkor ez nem olyan dokumentum, amit a delegáció három tagja által támogatott dokumentumnak foghatunk föl, hiszen elhangzott két embertől, hogy nem tudják támogatni. Tehát ez egy olyan dokumentum, amely ilyen formában nem is hozható nyilvánosságra ezzel a három névvel, ami szerepel rajta. Hiszen, hogyha szerepel rajta a három név, <laughs> akkor abból indul ki mindenki, hogy mindenki egyetért vele. De hát most hallottuk, hogy ez nem így van, tehát ezt így nem lehet csinálni. Teljesen függetlenül egyébként attól, hogy milyen dokumentumról van szó, de itt a realitás teljesen rosszul vezetik elő. Verman asszony, elnézést először is, hogy késtem, de egy briefingem voltam, én voltam a neo eh, generatív betegségek témájában egy workshopnak a vezetője. Azt kell mondanom, hogy ezzel kapcsolatosan, amiről itt most beszélünk, nagyon sok kompromisszumra törekedtünk, de ezekkel nem voltunk sikeresek, talán azért is, mert nem volt jó az eljárás. Tatjana és a kolléganőm azon a véleményen vagyunk, hogy a mi meglátásaink, a, mi, a viták, amiket lefolytattunk, objektív módon mutattuk be és egy jelentésben pontosan úgy kell megemlíteni a tényeket, amit láttunk, és amit megmutattak nekünk, ahogyan azokat számunkra prezentálták. Itt nincs semmiféle értelmezés, nincsenek még követelmények, ezeket majd az ajánlásokban lehet belefogalmazni. Úgyhogy azok a kollégák, akik arról vannak meggyőződve, hogy Tatjana és én nem voltunk kompromisszumra nyitottak, vegyék figyelembe ezt az objektív álláspontot, amit mi képviseltünk. Politikusként pont az a feladatunk, hogy a tényekre hívjuk fel a figyelmet. A személyes véleményünket máshol lehet elmondani, ha megkérdeznek róla. De itt a petíciós szakbizottságban csak Megismételni tudom a véleményemet, a petíciós bizottságban a petíciókkal kell foglalkozunk, nem pedig párt politizálnunk. Sosem engedném meg, hogy a pártom, a frakcióm ennyire befolyásoljon annak érdekében, hogy itt ö, frakciós álláspontok domoruljanak ki, és sútba vágjuk a polgároknak, a peti, petenseknek a ö, meglátásait és panaszait. Ennek nem szabad teret engedni. Köszönöm szépen. Miranda következik. Köszönöm, elnök asszony. Hát ebben az össze-vissza alakuló vitában azért ne felejtsük el, hogy februárban jártunk Galíciában, öt hónapja zajlik ez a vita, nagyon sok panasz érkezett a polgároktól, részben e-maileket írtak a képviselőknek, Úgyhogy ezt a problémát már az elejétől kezdve helyesen kellett volna kezelnünk. Számos kommentár és észrevétel is érkezett egyébként a polgároktól, akik megkérdezték, hát mi történik, mi zajlik itt. Jó, nyilván itt van egy eljárás, értelmezni kell egy rendeletet, de aztán ott vannak ugye az egyéb kérdések, a riász kérdése, a szennyezések ügye, és erre kellene odafigyelnünk. És Bulan úrhoz fordulva mondom, hogy gyakorlatilag a nulla felé tendál már a hitelességünk, mert Galiciában mindenki úgy látja, hogy nem vagyunk képesek arra, hogy objektív jelentést készítsünk. És ez aláása a hitelességünket. Legalább meg kellene hallgatnunk az embereket. És meg kellene tennünk mindent azért, hogy ne ez a kép maradjon meg a delegációról, amely elment oda, hagyta, hogy a politikai érdekek megvásárolják, és intranszparens módon pártérdekeknek rendeljék alá a polgárok érdekeit. A titkársághoz fordulva pedig azt mondom, hogy minden reményét, elvárását a polgároknak gyakorlatilag tényleg sutba vághatjuk, mert nem a feladatunkat végezzük. És az elnök asszonynak is igaza van, persze, a polgárok ügyeit kellene képviselnünk, a polgárok jogait, és éppen most ebben a pillanatban is azt kéne látnunk magunk előtt feladatként, hogy a 29 petens által benyújtott panasz ügye végre megoldódjon. Lehet azt mondani, hogy nem sikerült, azt is arra is lehet hivatkozni, hogy van egy kiváló jelentésünk, amelyben minden leírásra került, de hát nem volt, még egyszer mondom, nem volt konzultáció, nem volt di- dialógus, pedig hárman ott voltak a delegációval. Elnök asszony, Köszönöm szépen, remélem támogatnak majd az elkövetkező hónapban, hogy valóban a polgárokért lépnek eh, följáró. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy ismét ügyrendi vitába bonyolódunk, de hát sajnos így áll a dolog. Jelzem, hogy nem a jelentésről szavazunk, hiszen a következtetések második részéről a szakbizottságban szavazunk, és erre vonatkozó módosítókat be lehet, jut, be lehet nyújtani, de a rendelkező vagy a leíró részről úgy döntöttünk, hogy erről konszenzusban kell, hogy döntsünk konszenzusban. Margaret, figyelj ide, ez a kisebbségvédelem. A konszenzus azt jelenti, hogy mindenki. <clears throat> Mindenkinek egyet kell értenie, és nem ö, <clears throat> szidalmazhatjuk a titkárságot, ők csak segítenek bennünket. Három képviselő van, és nekik meg kell egyezniük. És hogyha nem akarok belavatkozni, miért, de hogyha azt mondjuk, hogy hogyha nem tudnak megegyezni, erre fel kell készülnünk erre az esetre. Tehát nem jött létre megállapodás. Ezért tegnap is, meg ma délelőtt is elkezdtünk erről beszélgetni, hogy mi történik, hogyha három tag nem egyezik meg. Nyomatékkal mondtuk, ezek a, ez a leíró része a jelentésnek, a beszámolónak, ezt nem adhatjuk be a szakbizottságnak, hiszen a legtöbb képviselőnk nem volt ott, hiszen itt csak a leíró részben beszámolnak a, a tényfeltáró misszióban résztvevők. És a konszenzus azt jelenti, hogy egyetértenek. Remélem, hogy nem csak egy tag jut majd maga magával konszenzusra, hanem mind a három tag. De hogyha nem jön létre a konszenzus, akkor azt az eljárást kell folytatnunk, amelyről ma döntöttünk, és ilyen módon az elnökre száll a felelősség. Nagyon sajnálom, már az elnök asszony már egyszer mondta is, de nagyon sajnálom, hogy a tényfeltáró misszióknak a cím, célja az lenne, hogy felgyorsítsuk a petíciós eljárást. Azonban ami most történik, ez pont ennek mond. Kérem, egyezetek meg, de legyünk kellőképpen realisták ahhoz, hogy előkészüljünk, felkészüljünk arra a helyzetre, hogyha nincsen konszenzus. Nem kényszeríthetek valakit arra, hogy, hogy egyetértsen a többiekkel. Hát örülünk, hogy csak három résztvevő volt, képzeljétek, mi lett volna, hogyha több elletek van. A Sánchez. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy a legjobb módozat e kérdés megoldására az volna, hogy ne egymást bíráljuk, hanem mindenki a saját felelősségét vállalna. A galíciai delegáció februárban történt meg, és egy normál helyzetben már létrejött volna a megállapodás. Viszont meg még most is azon van a vita, hogy egyetértenek a delegáció tagok vagy sem. És úgy gondolom, hogy ezzel csak bonyolítjuk azt a kérdést, amely voltak éppen viszonylag egyszerre volna. Ami pedig az eljárást illeti, és az én frakcióm álláspontját illeti, részünkről nyitottak vagyunk egy jó megoldás megtalálása irányában. Rugalmasok vagyunk, és dolgozunk a megoldáson. Az alapvető üzenet, amelyet át kell adnunk a következő. A delegáció súlyos problémákkal foglalkozott. És úgy gondoljuk, hogy maga a kérdés nem olyan bonyolult, mint amilyennek tűnik. És úgy hiszem, hogy igenis lehetőség van arra, hogy konszenzusra jussunk, és ehhez persze megfelelő kérdéseket meg kell válaszolnunk. A spanyol hatóságoknak, akik felelősek, világossá kell tennünk, hogy be kell tartaniuk az európai jogot, és nem szabad ebben késlekedniük. És persze az európai um, támogatások kérdését is fel kell vetnünk. Um, ez a legfontosabb két kérdés, amit be kell tartanunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, mondja a következő felszólaló. Úgy gondolom, Milán Mond képviselő, súlyos a probléma, de pontosan tudjuk, hogy honnan ered. Ezt a dokumentumot két hónappal ezelőtt a titkárság adta ki, úgy, hogy az elnök ebbe nem egyezett bele. Aztán egy hónappal ezelőtt egy új dokumentumot adott két hétkártság, de az elnök, mármint a delegáció vezetője nem értett egy, ezzel egyet, most pedig a delegáció vezető saját dokumentumot adott ki. Hát nem nagyon komoly eljárás ez, ha így dolgozunk. Bulon úr pedig az elmúlt két hétben a saját kollégájával kereste a konszenzust. Igazán komoly erőfeszítéseket tett, de két héttel ezelőttig egész egyszerűen nem volt lehetőség arra, hogy a konszenzus kialakuljon. Ezért tehát az 52-es cikken kellett elgondolkoznunk, ahogy ön is mondta, elnök asszony, hogy meg kell vizsgálni az 52-es cikk alkalmazhatóságát. Hiszen az ezt a problémát, tehát a riasz szennyezésének problémáit nem szabad így meghagynunk, de Bulan úr a delegáció vezetője, és az ő joga az, hogy a dokumentumot előkészítse, benyújtsa. <clears throat> pedig az egyik vagy a másik tag folyamatosan megtorpadózta ezt a, a erőfeszítését, és ezért pénteken benyújtotta a saját dokumentumát. Köszönöm szépen! Megmondom, hogy kikért válasz adásra <clears throat> szót, de ne felejtsük el, hogy itt vannak a, a petíció benyújtói, éppen ezért tisztes, tisztelettel kérem önöket, hogy egy percnél hosszabban ne beszéljenek. Zanóka, Bulan és Óken kollégák kapnak szót. Először Zanóka asszony, tessék. Zanóka asszony, köszönöm szépen. Zanóka asszony, ami a dokumentumat illeti először is. Láthatják önök is, hogy az első része, amelyben a ö, záró megjegyzések ö, szerepelnek, az angolul olvasható. Ezt múlt hétfőn kaptuk meg Bulanóral, megtárgyaltuk, aztán pénteken kiosztattak valami olyan újat, amelyben ajánlások is szerepelnek, de az viszont már francia nyelven olvasható. Még ha állandóan a hétvégén ö, dolgoztunk volna, akkor sem tudtunk volna Webman kolléganőmmel ezen, ezen nem tudtuk volna keresztül rágni magunkat, úgyhogy az ajánlásokat, még ha tudok is franciául olvasni, nem tudok róla tárgyalni. Sajnos másik kollégám, kolléganőm nem tud ö, franciául, így nem is lehet a konszenzust elérni. Kedves delegációtagok! Ha ezt a szöveget, amelyet Bulanor terjesztett elénk, ha ezt veszük alapul, akkor sem értelme nem volt Galiciába ellátogatnunk. Egy teljesen min, minden petíciós javaslatot elutasítanánk. Van olyan mondat, amely csak a spanyol jogról beszél, a törvényről, és a 15 méteres pufferzónáról nem is beszélünk. Elnök, minden azt mondja, hogy a petíciósok aggájait elutasítjuk, hát nem. Mi pedig igenis a petíciósokat támogatjuk. Ideológiai és politikai alapon eltérőek a véleményeink. Óken asszony, köszönöm. Azt kérjük a jogászoktól, jogász szolgálattól, hogy igen, a jogi szolgálat értelmezze ezeket a szabályokat ha valaki úgy gondolja, hogy az elnök dominál és ő dönt, amikor nincs megállapodás, hát akkor mi történik? Én a szabályokat olvasom, nem ez szerepel az eljárási szabályunkban. Úgyhogy Martinez kollégánkat támogatnám, többség, kisebbség rendben, de hát a 200 kettesben a vezetésről, magáról a vezetőségről nem is beszélünk, nem itt, nem a vezetőről beszélünk, hanem a résztvevőkről Úgyhogy még mindig azt gondolom, hogy ha tartjuk, kötjük magunkat ehhez az eljáráshoz, akkor igenis a jogi szolgálat véleményet kell kikérnünk. Most kizárólagosan a vezető, a delegáció vezetője dönt arról, hogy mi szerepel egy jelentésben, vagy a delegáció tagjai is kérném, hogy zárjuk le most itt az egymás közötti vitát, ha küldjük meg a jogi szolgálatnak véleményezésre ezt, mert én a 202-est nem tudom politikai érvek felsorakoztatására kihasználni. Bulan Katona úr. Elnök asszony, köszönöm. Miranda asszony, természetes, hogy helyi képviselőként választói érdekekből inkább a polgárokat kívánja képviselni. De nekünk az a feladatunk, hogy amikor ellátogatunk ilyen misszióba, helyszínre, akkor meghallgatjuk a polgárok véleményét és az illetékesek véleményét Galícián a hatóság véleményét, aztán egy második körben vizsgáltuk meg a válaszokat, és azt hárman tárgyaltuk meg. Egy hármas delegációban nem lehet bírósági határozatokat megkérdőjelezni, és azt mondani, hogy pénzcsalásra került sor. Nem, olyan állításokról hallunk, amelyeket objektíven kell megvizsgálnunk, objektív állításokat szerepeltetek. Senkitől nem kell leckét kapnom, az én felelősségem az az, az, hogy ö, ami, mm, hogy delegációvezetőként a legtöbb időt a polgárok számára biztosítottam, és a legobjektívabban kívántam fogalmazni. Aztán a, úgy döntöttünk, mielőtt elindultunk, hogy bizonyos petíciókat nem veszünk figyelembe. Én akkor azt mondtam egyszerűen, hogy a teljes frakcióm véleménye ellen nem mehetek. Objektív kívántam lenni, és folyamatosan konszenzust kerestem. Elnökasszony, Martinez úr, elnökasszony, több mint négy percben szólt Martinez úr, nem szakította félbe, én is szeretnék szólni. Elnök hogy nem. Első körben négy perc volt, második körben egy perc van a konszenzust kerestem, és nagyon segítem, mondja, sajnálom, mondja Bulan úr, hogy nem volt idejük a kollégeinnak arra, hogy mélyebbre hatóan valóban konszenzust találjunk. Elnök asszony mindenkinek megköszöni. Martin, ez úgy nagyon sajnálom. Nagyon sajnálom, mondja az elnök asszony de most, ha megengedik, egy megjegyzést, személyes megjegyzést is tennék. Most először teljesen egyetértek Oken asszony javaslatával és megjegyzéseivel is. Ez a vita haszontalan, értelmetlen, egy szuverén bizottság dönt úgy, hogy a jogi szolgálathoz fordul, az eljárás értelmezését kérve, és így fogunk eljárni. A mai vitát amit lehetővé tettem, megnyitottam, az azért volt, hogy nehogy a demokratikus vitát ö, ö, sárba tiporjuk, nem. Én is ö, ezzel a javaslattal értem volna, de a javaslatomat a szakbizottság elutasította, én ezt elfogadom. A javaslatom alapja is annak reményében ö, született, hogy bölcsen meg tudjuk oldani ezt a kérdést. Administratív javaslat ö, történt tehát. Azt akarjuk tudni, hogy Ugye Bulan úr a projektnek nem úgymond zászlóvivő ö, mm, ö, megírója e tervezetnek, ő jelentéstévő volt, de Romániával, Bulgáriával, Lengyelországgal kapcsolatban is születtek munkadokumentumok és jelentések, Igenis, a magának a raportőrnek, a jelentéstevőnek az aláírásával születnek a jelentések, mindig is a delegáció elnöke az, aki jelentéstevő, témafelelős, és az ő tollából születik meg a jelentés tervezet. Én persze azt javasoltam, hogy minden ö, missziós tag ö, úgymond itt most hatkezesben írja meg ezt a jelentést, de a helyzet egyszerűen most zsákutcába került, mert a javaslatom ellen szavaztunk, akkor most a jogi szolgálat értelmezését, véleményét kell az eljárással meg, megvárnunk. Azok, akik megkérdejelezik mindezt, azok nem a szakbizottságunk szokásjogát képviselik, tudjuk, hogy Romániával mi történt, és valahol a hitelünket, szakbizottságunk hitelét ássák alá a polgárok felé a misszió, igenis további ütőkártya a kezünkben, hogy a polgárokat segítsük, nem pedig arra kell ezt felhasználnunk, hogy egyszerűen blokkoló zsákutca helyzeteket alakítsunk ki, és a helyi hatóságokat ne, ne, e, is, meg a polgárok véleményét is ellehetetlenítenénk. Mindenki vesztes ennek a játszmának. Ahogyan határoztunk a mai délelőtt legelején, megkerüljük a jogi szolgálatot arra, hogy a jogi véleményt terjeszen elénk, most pedig a következő napi rendi pontra térünk át. Ez pedig a 938-2012-es petíció Matilde Font Ten spanyol állampolgár nyújtotta be, aki itt van körünkben ma délelőtt. és um, Matilde Fontennak azonnal 5 percben megadom szólásra a szót. Elnézést kérek. Nem, az első öpetensnek adom meg a szót. Venimos al Delta del Ebro. Köszönöm szépen. Egy olyan platform vagyunk, amelyek az Ebro folyót és annak ügyét karolja fel, és azt mondjuk, hogy az ebró torkolatában egy különleges ökoszisztéma él, amely nagyon értékes, azonban nagyon sérülékeny is. Több százezer lakosa van ennek a területnek, és jelenleg is azt mutatják a tudományos kutatások, hogy ez a delta, ez a torkolat egyre inkább visszahúzódik és területe csökken a személyek és az ott élő állatok egészségét is veszélyezteti mindez. Már csak azért is, mert azok a folyók, amelyek ebbe a torkolatba torkolnak, gyakorlatilag ö, csökkennek. Azért is, mert a vízgazdálkodás megváltozott, és a klímaváltozás is okolható ezért. Ez az ökoszisztéma már nagyon sok tanulmánynak volt a tárgya. Vannak védintézkedések, spanyol, EU-s szinten is, és talán többen emlékeznek önök közül arra, hogy Spanyolországban a 2001-es spanyol hidrológiai tervnél is figyelembe vették ezt a területet. A terv annak idején azt célozta, hogy a torkolat megváltozását azért, hogy úgy mondjam, mederbe tereljék. Tehát a felmerülő ö, problémákat a vízgazdálkodással szem, ö, kapcsolatban is ö, lefektették az említett dokumentumban, és természetesen a környezeti kihatásokat is végigvették. Az teljesen egyértelmű volt, hogy ez a vízgazdálkodás negatív hatással lesz eh, a területre és az Ebro deltájára, és hát bízunk abban, hogy az Európai Unió továbbra is a mi oldalunkon van. A, a vízügyi keret irányelv eh, a mi szempontunkból egy hasznos eszköz arra, hogy eh, az Ebro alsó folyásánál, illetve a torkolatánál élő ökoszisztémát meg tudjuk védeni. 2009-ben azonban új tervek kerültek kialakításra, amelyek a nemzeti jogszabályokhoz jobban illeszkednek, és a Környezetvédelmi Minisztérium az EBRO platformmal közösen tervet dolgozott ki, és ennek érdekében az öntözési területet például négyszer, meg kell négyszerezni, ez 445 ezer hektárral nagyobb területet érintő terület lenne, azaz 13.900 köbméter vizet aknáznának ki, használnának el a folyóból, gyakorlatilag ez a vízhozam 77%-át teszi ki. új mederet is kellene kialakítani. Ebből egyébként több projekt még várat magára. A víz minőségének megőrzése érdekében azonban csak nagyon csekély volumenű víztömeget vesznek figyelembe. Ami különösen feltűnő ezzel a hidrológiai tervvel kapcsolatban az a következő. Abból kell kiindulni, hogy a víz tömeg 70%-a jó minőségű, dacára annak, hogy el kell ismerni, hogy csak a 635 mm, folyóból csak 314 volt a vizsgálatnak tárgya. Nagyon sok mutató nem is kerül figyelembevételre, nagyon sok indikátort, például mint a halakat és a rájuk vonatkozó hatásokat nem vizsgálták. A terv ezen felül az Ebro deltában előforduló további 14 vizet egyáltalán nem vizsgálja. A vízgazdálkodási szempontból gyakorlatilag sem jó, sem rossz hatást nem doborítanak ki ebben a tervben, miközben az Ebro alsó folyásánál az év 10 hónapjában kevesebb, mint 100 köbméter folyik le másodpercenként. És a ennek ugye az a következménye, hogy a sós víz akár négy kilométerre is betolul a szárazföldre. Ezt a folyamatot a Környezetvédelmi Minisztériumnak nyomon kellene követnie. A 35 új vízvisszatartó meder és a további 44, ami még várat magára, nos ezekkel kapcsolatban semmiféle konkrét intézkedésről nem tudunk, amelyel a költségeket kontrollálni lehetne, és az érintett emberek vonatkozásában ez egy fontos információ, hiszen nekik valahonnan vizet kellene nyerniük. Aztán nagyon sok egyéb információ is várat még magára, semmiféle megkérdezés nem történt, semmiféle tudományos vita nem zajlott le, nem hallgatták meg a polgárokat sem. Talán emlékeznek arra, hogy az egyetlen komoly vita 2003-ban zajlott le az Európai Bizottsággal közösen erről a kérdésről. A környezetvédelmi minisztériumnak nincs érdeke abban, hogy itt tényszerű adatokról tárgyaljunk, mindig is intranszparens módon jártak el. És hát az, hogy ma itt lehetünk, az már nagy dolog, és szeretném is megköszönni ezt. Hát nagyon pici területről érkezünk, de meg vagyunk arról győződve, hogy jogosak a követeléseink, és ezeknek nem csak helyi, regionális, és nem csak spanyol, hanem egy sokkal nagyobb területet érintő ügyről van szó, hiszen a, a földközi tengert is érintő kérdés ez mondjuk biorezervátum, ez az említett delta, és a környezetvédelmi irányelveknek a hitelességét is szeretném aláhúzni, hiszen ebben nagyon sok követelmény le van fektetve, amit be is kellene tartani. Szeretnénk kérni, hogy a terv, a hidrológiai terv végrehajtását, illetően indítsanak el egy vizsgálatot, és azt is kérnénk és indítványoznánk, hogy korrekciós intézkedéseket foganatosítsanak annak elkerülésre, hogy elfogadásra kerüljön ez a terv. Hiszen ez a terv az európai környezetvédelmi jogalkotással maximálisan szembe megy és az Ebro deltájának minőség rovására megy, sőt, oda is vezethet, hogy eltűnik, megszűnik ez a torkolat. Tudom, hogy ezt nehéz elérni, de ezek a kéréseink, és köszönjük szépen, hogy támogatják a platformot az Ebro védelme érdekében. Köszönjük szépen, most a bizottság nevében adok szót. Köszönöm szépen, köszönöm a petíció benyújtójának, hogy bemutatta az álláspontját. És néhány észrevételt szeretnék tenni a <clears throat> bizottság részéről. Ahogyan a benyújtó biztos tudja, a víz irányelv vett, melyet a tagállamok dolgoztak ki, a vízkeret irányába vonatkozik ide. És uh, ugyanakkor ez a terv, amelyről szó van, ez csak egy tervezet, egy terv tervezet, tehát uh, nem tartozik a vízkeret irányelv hatájára, hanem csak akkor tartozik ez ide, hogyha a hidrológiai tervet elfogadták és benyújtatták az Európai Bizottságnak. De ugyanakkor a Spanyolországra vonatkozik az a kötelezettség, hogy konzultációra átadja ezeket a terveket. És most a petíció benyújtója felmutatta ezeket a problémákat, és biztos vagyok benne, hogy a spanyol hatóságokhoz is fordultak ezekkel a problémákkal. Ezért mi aktívan részt veszünk a folyamatban, hogy elérjük, hogy Spanyolország kiadja ezeket a terveket igyekszünk a lehető legerősebb eszközeinkkel fellépni, és a jogi szolgálatunk, a bizottság jogi szolgálata is odahat, hogy fogadj, fogadják el a tervet. Már pedig, hogyha elfogadták a tervet, ezeket értékeljük, ez persze időbe telik, és utána pedig az új tervek kapcsán benyújtott észrevételeket is figyelembe fogjuk venni. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy figyelembe vegyük, hogy a terveknek minden egyes részkérdést figyelembe kell venni, tehát nem lehet egy tervezetről egy tervezetet készíteni. Lehet, hogy a benyújtó uh, kiigazít engem, de hogyha jól tudom, július 4-én a tervezetet megadták, odaadták a vízgyűjtő tanácsnak, ezután kerül ez a nemzeti testülethez, tehát több lépés van még az eljárásban. És minden egyes közigazgatási szinten az irányelv alkalmazásával kapcsolatos észrevételeket be lehet nyújtani. Spanyolország egy határidőt is szabott arra, hogy mikorra fogadja el a folyó völgy igazgatási tervet, mi azonban az év végét értök elő számukra. Ám hogyha bíróság elé citáljuk Spanyolországot, ezt legalább két évig eh, fogja lelassítani az eljárást, éppen ezért sokkal inkább az a célunk minden érintetnek, hogy egy eh, átfogó tervet dolgozzanak ki, sajnos kötelező, kényszerítő intézkedéseket nem tudunk megelőlegző módon bevezetni, hiszen amikor a végleges tervet elfogadták, akkor tudjuk ezt értékelni, és akkor tudjuk a kikényszerítő intézkedéseket megragadni. Köszönöm, ennyit tudtam elmondani, köszönöm, hogy eljöttek, azt hiszem, hogy nagyszerű munkát végeznek, hiszen valóban az elszámoltathatóság elvét képviselik, de hát összességében mégiscsak egy végleges tervre van szükség, amely alapján a jogi kötelező érvényű eljárás megkezdődhet, és természetesen örömmel látjuk a további észrevételeiket, hiszen önök vannak ott helyszínen, önök ismerik a helyzet a legjobban. Köszönöm szépen! Most pedig a felszólalók nevében már is megadom a következő képviselőnek a szót. Köszönöm szépen. Ami Matilde Fond asszony petícióját illeti, a, az Ebro folyó érintő vízgyűjtő terv benyújtásáról én egyetértek ezzel. Nem akarok a minisztérium válaszára válaszolni, az spanyol kör- környezetvédelmi minisztérium válaszára reflektálni, hiszen ezt a választ, amely egy pontos válasznak tűnik a petícióra, a bizottság még tanulmányozza. Ahogy a bizottság képviselője mondta, ez még egy tervezet, amelyet még a spanyol kormánynak is meg kell vizsgálnia, és ez a vízgyűjtő terve egy új egyensúlyt igyekszik megteremteni a területem, és különbséget tesz a környezetvédelmi elvárások, valamint a víz felhasználóinak az elvárásai között. Figyelembe kell persze azt is vennünk, hogy az ebro vízgyűjtő területének tanácsa igazgatási tanácsa, ez a illetékes hatóság, 70 igen szavazattal, 9 nem szavazattal, 5 tartózkodással, tehát nagy többséggel e terv mellett foglalt állást. Július 4-én történt meg ez a döntéshozatal az igazgatási tanácsban, és itt valamit figyelembe kell venni. A 72 igen szavazat között 8 az új autonóm területek Aragon, Naragon, Rioja, Castilla leagon Baszkföld, La Mancha és a Comunidad Valenciana képviselői is igennel szavaztak, tehát nemmel csak Katalónia szavazott. Átfogó participációs folyamatot is végrehajtottak ellentétben azzal, amit a benyújtó mondott. 70 különböző találkozót tartottak meg az egész vízgyűjtő területen. Hat hónapnyi konzultációt folytattak le, és 1619 bejegyzést eh, jegyeztek be, és sok ezek közül megjelent a dokumentumban. Azt gondolom, hogy azért ez a részvételnek, a participációnak egy igazán kívánatos szintje. A terv ugyanakkor, mint ahogy az elhangzott, még csupán egy terv, egy tervezet. És ez persze a környezetvédelmi célokat is követ, és azt hiszem, hogy a Riohából jövő kollégák is beszélnek még erről. Én Aragonból jövök, és bizony gyakran előfordul, hogy az Ebro partján lévő településeken az embereknek eh, cisztárnából kell, hogy eh, ellássák magukat vízzel, mert az Aragonnak a vízfolyása ilyen alacsony. De lássuk a tervezetben foglalt környezetvédelmi célokat. Ezek azt mondják, hogy műveket kell létesíteni, a folyót szanálni kell, az invazív fajták ellen fel kell lépni, és a folyót meg kell tisztítani, és korlátozni kell a szélsőséges jelenségeket, hiszen az Ebro vízgyűjtő területének minden évben e, egyes részeit e, elárasztja az árvíz. Ez a be, becsatlakozó folyók, a Ebrót vízzel tápláló folyókkal magyarázható. Nos, ez a hidrológiai terv ugyanakkor először a történelem során 41 stratégiai pontot is megjelenít. Ez környezetvédelmi szempontból nagyon fontos, de a gazdasági és szociális szempontokat is mélyrehatóan figyelembe veszi ez a terv. Mi több minimális vízfolyás mennyisége százalékot is megad, és ez mindenképpen magasabb lesz, mint az átfolyó vízmennyiség, tehát jelentősen javul majd a helyzet, ezek objektív tények, Ilyen módon azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem értek egyet ezzel a petícióval. És azt kell, hogy mondjam, hogy se a víz keretirányelv, se bármely más európai irányelvben nem ütközik ez a hidrológiai terv. Mi több, a tervkészítői nagyon nagy erőfeszítéseket tettek, és úgy gondolom, hogy ezen tervből az Ebró csak nyer, és nem veszít. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a benyújtóknak, hogy eljöttek, akik eh, sajnos ismét az európai intézményekhez kell, hogy forduljanak, hogy eh, egy bürokratikus eljárás ellen felszólaljanak. Látni kell azt, hogy a közjavak igazgatása egy közérdek, és nem egy magánérdek, és ez itt a kérdés, ezt a kérdést kell feltennünk. Hányadán állunk a demokráciával? Ez tehát a kérdés. Nem mondhatjuk azt, hogy nyílt participáció zajlott, hogyha öt éve technikai találkozókra nem került sor. A legfontosabb érintett területek képviselőit az Ebro deltában egész egyszerűen nem is hallgatták meg és ilyen, ilyen módon az ő szempontjaikat nem vették figyelembe. Ami pedig a demokratikus participációt illeti, ennek a hiánya nagyon súlyos. Az átláthatóság meg még rosszabbul áll, az átláthatóság ügye. Jól értem, tehát, hogy az Európai Bizottság aggályosnak tartja a helyzetet. Ismét világosá válik e vita kapcsán, hogy miért fontos egy átlátható döntéshozatali eljárást végrehajtani. Második kérdés, elszámoltathatóság. A kollega már megy is, aki pedig itt lánglelkűn szólalt fel a döntéshozók mellett, de kérdezem, mikor beszélünk végre arról is, hogy a következő generációkat adósságba verjük egy ilyen beruházással, és mikor értjük meg azt, hogy a ma hozott döntéseink visszafordíthatatlanok, és a jövő generációnak életét is befolyásolják. Mi több, a jövő generációi nem tudják számon kérni a ma a döntéseket meghozókat. Pontosan tudjuk, hogy ezt a fajta politikát nem lehet folytatni. Ha ezt a hidrológiai tervet ma már így megvalósítjuk, akkor 5 év múlva a deltából élő területek 80%-a elveszti a megélhetését. Tehát a szolidaritásról ez egy másfajta elképzelés, mint amivel mi rendelkezünk. És még egy kérdés. Ismét egy hidrológiai tervről van szó, és ismét voltak éppen az ingatlan buborék eh, hatásait eh, szenvedjük meg. Az a kérdés, hogy eh, a nem fenntartható mezőgazdasági tevékenységet támogatjuk-e vagy nem. Ezek mind konkrét érdekek, amelyek neki feszülnek a közérdeknek. Így jött létre ez a probléma. Végezetül még egy észrevételt engedjenek meg nekem. Miről is van itt szó? Arról van szó, a józan paraszti észről van szó. És nem csak a spanyol vagy az európai intézmények körében, hanem minden döntéshozó kerében bízom benne, és a platform képviselő is azért vannak itt, hogy az Európai Bizottság, ami idáig sok józan paraszti észről tett tanúbizonságot, jövendőbeli döntéseiben is józan paraszti észszel dönt, és bízunk abban, hogy a bizottság a jövőben is figyelembe veszi a közérdeket. Erről van itt szó. Hogyha nem rendelkezünk elég adattal, ahhoz, hogy az ügy sürgősségét igazoljuk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sok év, több generációra előre hárítunk egy problémát. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a döntés egyszer mindenkorra visszafordíthatatlan volna. Köszönöm szépen. Nem szeretném mindazt elmondani, amit már előttem szólók elmondtak, viszont kiegészítő gondolatokat hadosszak meg önökkel. Üdvözlöm az Ebró folyó védelméért küzdő ö, csoport tagjait, és örülök, hogy újra találkozhatunk itt. Néhány gondolat Magam is azt vizsgáltam, értékeltem, hogy a vízügyi keretirányelv 2009-re mit írt elő. A vízgyűjtő gazdálkodási tervek területén Spanyolország, mint más területen is még nem ö, hajtotta végre kötelezettségét, bár több alkalommal felszólították erre. Az, Ebre, az Ebró folyó vízgyűjtő gazdálkodási terve különböző vízgyűjtő medencéről szól, és uh, itt most én, mint uh, a katalán liberális párt képviselője, amely számos katalán uh, önkormányzat élén áll, úgy gondoljuk, hogy korlátozni kell 3000 hektométer per ö, ö, köbméterre évente azt a víz mennyiséget, amely kivehető a folyó felső részéből. 7000 hektométerre lenne szükség, 7 és 11 között viszont tudjuk, hogy óriási a vízmennyiség különbség. A katalán kormány úgy véli, hogy a válaszadási idő az Ebro hatóság részéről nem megfelelő, elfogadhatatlan, és ez is bemutatja, hogy az illetékes hatóságokkal a kapcsolattartás nem megfelelő a válaszok. Egy mm, domináns helyzetről szólnak, és látjuk, hogy valahol a petensek valóban alsóbb rendű pozícióból indulnak-e harcba. Úgy tűnik nekünk, hogy a döntéseket úgy hozták meg, hogy nem vették figyelembe a panaszokat. Végül pedig néhány politikai vetületről is szólnék, és néhány gondolatomat osztanám meg önökkel. A tánzs, amely Portugáliából, a delta vidékről érkezik, ott mielőtt a torkolatba érne a folyó, igazából az Ebro konfederáció tervében egyelőre nem szerepel. Gondoljuk, hogy 80%-a majd a lakosságunknak elutasítja ezt a tervet, de ha a katalán helyzetet vizsgáljuk meg spanyol vetületben, akkor a víz kérdése egy racionális ösztönző lesz, egyre inkább ösztönző lesz, és egyre többen állnak ki a tiszta állam mellett és a víz minőségének fokozása mellett. A katalán autonóm közösségben a vízgyűjtő kérdése egy fontos kérdés. És amikor látjuk, hogy mi történik az Ebró folyó vízgyűjtőjében, én azt tanácsolnám a kormánynak, hogy valahol változtassa meg a hozzáállását, mert nem egyszerűen csak egy átállásról van szó, nem. Itt a különböző közösségek, érintett közösségek konszenzusát kell megtalálnunk. Mi nem az öntözés ellen vagyunk itt, nem. Én is tudom, milyen előnyei lehetnek az ilyen öntöző rendszereknek ezen vidékeken, de azt nem állíthatjuk, hogy ma egyszerűen természeti környezetet, sajátos környezetet átalakítunk, csak úgy, és átállunk zöldség és gyümölcs termesztésre például. Nem. El kell kerülnünk azt, hogy ilyen komoly vízigényű kultúrákat vezessünk be és ültessünk ott. Itt új év, századot, év, tizedet, év ezredet élünk, új mentalitások vannak, amelyeket valóban figyelembe kell vennünk, és a katalán nép érdekeit kell képviselnünk. Ami az én véleményem az az, hogy annak idején, a diktatúra idején nem gyakorolhattam saját szakmámat, hivatásomat, és konkrét véleményem is van. Annyi katasztrófát éltem meg és láttam a földközi tenger partvidékén, nem csak katalán földön, hanem másutt is, számos más helyen. Tapasztalatom azt mutatja, hogy azok, akik ezeket a katasztrófákat kiváltották, bizony csodálatos előadásokat tartottak, minden törvényt, minden irányelvet betartottak, mondták ők, részt vettek a civil társadalommal folytatott vitákban is. A katasztrófák, a földrengések, a különböző ö, ö, földcsúszamlások mégis megtörténtek. Úgyhogy nem kell ehhez szakértőnek lennünk, hogy megértsük, hogy mi történik. Egy torkolat, mint az Ebró torkolata is, egy közös érték, az emberiség közös értéke rendkívül érzékeny, rendkívül mulandó. Ezért ismerve azt, hogy mi történt eddig a földközi tenger medencéjében, ami régiónkban az elmúlt évtizedben, hát bizony, ennek tudatában nem szabad, hogy újra befus, belefussunk, ugyanabba a csapdába essünk. A jogot, a törvény tiszteletben kell tartani. Persze lehet, hogy nem tudatosan, de a jövő számára katasztrofális helyzetet alakíthatunk ki a vízgyűjtő gazdálkodás hiányában. Akkor már mi nem leszünk itt, nem mi leszünk elszámoltathatók ezen katasztrófáért. Igenis, szólnunk kell erről a szocialista frakció teljes mértékben támogatja az Ebró folyó védelméért kiálló csoportot, és a dossziét is felkaroljuk. Ez az első, amit szeretnék elmondani. Másrészt pedig szeretnénk, hogyha a mobilizáció fennmaradna, hogyha továbbra is összpontosítanánk figyelmünket erre a fenyegető, mélyen súlyos gyakorlatra, és észszerűbben kell fellépnünk. Ha a demokrácia megfelelő erővel bírna, hogy a piac és a pénz ellen ö, harcba szálljon, akkor ö, élhető, életképes, nagyszerű világban élnénk, de barbár időszakot élünk most, amikor a pénz az, ami mindenek feletti, és a demokratikus állampolgári érdekek felett is ö, dominál. Természetes, hogy kétség sem merülhet föl a, a, azzal kapcsolatban, hogy milyen döntést kell hoznunk. Itt Urgály szúr. Köszönöm szépen én is, elnök úr. És a petíciós bizottság, valamint mi magunk is tudjuk ezt, azért mégis emlékeztetnék arra, hogy sajnos a józanész az bizony néha még a bizottság, az Európai Bizottság szájából ö, hallható. Itt az Európai Bizottság kiváló munkát végzett, a válaszában olvashatjuk azt, hogy egyenlőre nem tud választ adni, magának a spanyol hatóságnak a válaszát várja be, és azután lehet csak arról szólni, hogy ez az eljárás jogellenes vagy sem. De valamit emeljünk ki, hogyha az Európai Bizottság fellépne amikor a vízgyűjtő gazdálkodási tervek megírására kerül sor, akkor miről lenne szó? Akkor másként alakulnának a dolgok, más további kérdések is felmerülnének. Amikor azt halljuk önöktől, hogy vannak más közösségek is, mint a Riohananessa közössége, amelyre valóban kihat szintén ez a probléma, de hát itt nem csak katalán problémáról beszélünk, hanem más ö, ö, ö, szomszédos régióra is kiható ez a probléma. Az Európai Bizottság elmondja, hogy a petensek olyan információkat csatornáztak be, amelyeknek hála ugye megvan ez az tájékoztatás, de most várjuk az illetékes minisztérium válaszát, és akkor lehet csak korrekt módon kialakítani a véleményt. Tudjuk, hogy július 22-e a határidő, amíg ezt megteheti. Most egyenlőre tervezett fázisában vagyunk, nem tudunk mi más tenni, mint várni. Nem haladhatunk gyorsabban, mint ahogyan azt az időkeret lehetővé teszi számunkra. Úgyhogy az Európai Bizottság hozzáállását támogatom, és ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy lehetővé kell tennünk azt, hogy a folyamat haladjon, lezáruljon, és aztán egy tervezetet valóban ismerjünk, ami az Ebro folyó torkolatát és vízgyűjtőjét illeti. a illetékes spanyol kormány ezt teszi. Most köszönöm. Köszönöm szépen. Először is szeretném köszönteni azokat, akik benyújtották a petíciót, és bemutatták azt. Geográfus vagyok, és Száragoza Egyetemén szereztem a diplomámat, és a környezetvédelmi hatások szakon is szereztem végzettséget mesterszakon. Tudok csatlakozni mindahhoz, amit elhangzott, de nem csak politikai megfontolásból, hiszen elmondtam, hogy Rioja térségből származom, és nagyon jól ismerem ezt a problémát. Hallottuk azt, amit itt elővezettek ma, és a Borrell hidrológiai terv Nos, hát ez már régen is ismert volt, amikor én végeztem a tanulmányaimat, akkor is nagyon sok kérdés vetült fel vele kapcsolatban. Egyébként egy szocialista tervnek volt nevezhető, annak idején később aztán nemzeti tervé minősült át, és a kereszténydemokraták tervévé vált. Aztán a Zapatero kormány alatt már nem volt hidrológiai terv, olyan, amely alkalmas lett volna egy olyan ország számára, amely nagyon ki van szolgáltatva a víznek. Az Ebró vízgazdálkodási terve azonban már várat magára, és erre szükség van. A bizottság azt mondta, hogy egyetért azzal az előterjesztett tervel, amit Spanyolország bemutatott, hiszen be kell tartani a vízügyi keretirányelvet, és aztán a 2012-es októberi bírósági ítéletet is figyelembe kell venni, tiszteletben kell tartani egy minimális vízvolument is meghatároztak, és ezzel kapcsolatban ma elég meglepő dolgokat hallottam. Fontos ezzel kapcsolatban az, hogy a víztömegeket illetően a folyó folyásának mentén kell meghatározni, tehát nem a teljes folyóra vonatkoztatva, hanem az egyes szakaszokat figyelembe véve, ahol ugye köbméter per szekundum mértékegységből kell kiindulni. Mindenki olvasta a dokumentumot. 800 köbméter per szekundum mennyiségről beszélhetünk tavasszal és ősszel a torkolatnál, és 150 köbméter per szekundumról márciusig. Ugye itt azért ezek különböző számok, de ezek a 90-es évekből származnak. Ezen felül aztán a mellékfolyókat is vizsgálni kellene. Lokronyó, a falu, ahonnan én származom, ott is kellene méréseket végezni. És például nem szerepel semmi a dokumentumban arra vonatkozóan, hogy a teljes területen elvégzése kerültek volna ezek a mérések. Nyilván a vízgyűjtő területekre vonatkozó terv megfogalmazásánál azt is meg kellene tudni fogalmazni, hogy akkor korrekciós intézkedésekre van-e szüksége, vagy sem. Hiszen, hogyha ez meg lenne, akkor az Európai Bizottság számára egy átfogó képünk alakulhatna ki, és ezek alapján lehetne azt mondani, hogy akkor kell-e korrigálni, vagy sem addig, amíg ezeket nem foganatosítják, gyakorlatilag azért egy analóg sorrendnél kell megmaradnunk, hogy először is kellene a terv, aztán látnunk kell, hogy ennek milyen környezetvédelmi, környezeti kihatásai lennének, és aztán nézzük meg, mik a problémák. Spanyolországban is, Katalóniában is vannak per természetesen jogszabályok, törvények, néha nemzeti szintű, néha regionális szintű előírások, amelyek azt szavatolják, hogy minden embernek joga van a tájékoztatáshoz, a környezetvédelmi hatásokat illetően is. Úgyhogy egyetértek akár azzal is, hogyha itt más hangzik el, nyilván a vízgyűjtő területekre ugyanúgy igaz ez a tájékoztatásuk, amit a közlekedés vonatkozásában. Tehát igazságként elővezetni olyat, ami nem igaz, ez nem megy. Amit most itt hallottunk, hát úgy tűnik, hogy az Ebro az mindig másé. Úgy tűnik, hogy senkinek nem képzi a tulajdonát, senki nem támaszthat jogot, semmiféle követelést. De itt még egyszer mondom, a vízgyűjtő terület minden mellékfolyóval a kantábriai területtől egészen a torkolatig, tehát a folyónak a teljes szakaszán élőknek kell, hogy joga legyen itt beleszólni, hiszen mindenkinek mások a jogai, a meglátásai, az igényei és a követelései. És ezeket meg kell tudni fogalmazni, amikor a terv készül. Aztán itt vannak nagyon érdekes értelmezései annak, hogy mit jelent a, a locsolás, a a vízfelhasználás, hiszen ugye azok fizetik a locsolásnak a költségét, akik felhasználják ezt a vízet az öntözéshez. Tehát ők állják ennek a költségeit azok, akik zöldséget és gyümölcsöt termesztenek az Ebró deltájában. Mindjárt befejezem, elnök úr. Tehát a teljes területen szükség van az öntözésre, hiszen itt nagy mértékű gyümölcs és zöldségtermesztés zajlik, de a dilemma a következő. Olyan modern rendszereink vannak Spanyolországban, amelyeket elismernek mindenütt, de a bizottság a közös agrárpolitikáról szóló vitában azt állapította meg, hogy nem lehet tőlünk elvárni, hogy az öntözés 25%-kal csökkentsük, csak azért, mert a modern felett technikánkkal, öntözési technikánkkal már itt tartunk, elég régóta. Mindjárt befejezem, mindjárt befejezem, ne izguljon, elnök úr, még a vízügyi keretirányábról. Hát ez nem egy környezetvédelmi, hanem egy politikai probléma. Romera úr is elmondta, éppen arról van szó, hogy itt Hát, kereszténydemokrata kormánynak a döntéséről van szó, nem pedig máséről. Tehát még egyszer mondom, nem környezetvédelmi, hanem politikai problémáról van szó. Nagyon rövid leszek. Először is szeretnék köszönetet mondani a petenseknek. Nagyszerűen mutatták be a problémát. És hát emlékszem, hogy még az iskolában tanultam az ebróról, És ez valóban az egyik legszebb területe Európának. Úgy érzem, hogy nagyszerű az, hogy vannak itt olyan emberek, akik megpróbálják megóvni, megvédeni ezt a területet. De túl a petenseken köszönet a bizottságnak is, hogy ilyen világosan válaszolt. És persze világos, hogy nagyon sok partikuláris érdek próbál itt most megegyezni és felvizezni a, az európai jogszabályokat, de nagyon világos választ hallottunk a bizottságtól, és megvan az EU-s szabályozás, és ezt meg kell tartanunk. És, és a bizottsági ajánlásokhoz szerintem ragaszkodjunk amelyeket egyébként EU-s irányelvekből és jogszabályokból vezetett le. Köszönöm még egyszer, hogy ilyen világosan elővezette ezeket. Mindig örülünk az ilyen tiszta beszédnek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Anna Miranda fog szót kapni. Elnök úr, én is Szeretnék köszönetet mondani a petíciót benyújtóknak, és köszönteni őket ebben a bizottságban. És nagyszerű az, hogy meg tudjuk hallgatni a polgárokat is ebben a körben. Azért jönnek ide ezek az emberek, hogy elmondják az ügyüket, és messziről is érkeztek, és talán a spanyol vízügy nem is feltétlenül jellemző itt, hiszen például egy vízduzzasztót is építeni kívántak a 90-es években, ennek is megvolt a tanulmánya, voltak hát kevésbé szép elemei is ennek a történetnek, és hát sokszor megállapításra kerül, hogy persze a törvény betűjét papíron tiszteletben tartják, de a szándék, a mögöttes szándék, ez nem feltétlenül áll ezzel összhangban nem csak politikai, hanem nagyon is gazdasági kérdésekről és érdekekről is szó van ebben a kontextusban, hogyha a néppártnak a terveiről szólunk. A bizottság most eljött, beszámolt, és aztán a különböző pártok mindig azt mondják, hogy ezek és ezek a kormányok, egy bizonyos szemléletet képviselnek, és aztán meg sem várják, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, és nem kapnak szót a petensek sem. A katalán kormány és a koalíciós párt azok a pártok, amelyek ezt a petíciót támogatják, és azt gondolom, hogy ezt is jegyzőkönyveznünk kellene. Rátérnék arra, amit a bizottság mondott el, Oken asszony is szólt már erről előttem. Készekkel legyünk arra, hogy egy értékelést fogalmazzunk meg, azonban nincsenek meg a megfelelő információk és adatok, ezek nem is voltak teljesen megbízhatóak, hiszen ne felejtsük el, hogy több százezer embert érint ez a kérdés. Persze a folyók soha nem egy valakinek a tulajdonát képzik, hiszen mindenkié a folyó, de a hidrológiai tervek nagyon szigorú szabályoknak kell, hogy megfeleljenek. 2001 óta van ez így. Szerződésszegési eljárás zajlik, ami precedensértékű, ezért a bizottságnak maximálisan oda kell figyelni erre a tervre, hiszen a az országnak a jövőjéről van szó, de az európai intézményeknek a hitelessége is kockán forog. Köszönöm, Martínez kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért kértem szót, ezután a vita után, azt kell, hogy mondjam, hogy Jobbi az kollégával értek száz százalékban egyet. De hát lehet, hogy még valamit hozzá kell tegyek mindazokhoz a kérdésekhez, amelyek itt elhangzottak. Nagyon fontos ez a kérdés, amelyről itt az zajlik. Én Lamancsa régióból jövök, és a víz problémával nekünk is szembe kell néznünk. Katasztrofális a helyzet, és katasztrofálisak a problémák. Nagyon különböző területekkel állunk szemben, és dinamikusan és egyben szolidárisan kell látni a problémát. De bizony nem mindig könnyű megfelelni minden igénynek, minden elvárásnak. Minden elvárásnak tehát nagyon nehéz megfelelni. Ugyanakkor gondoljunk arra, amit Premosa úr mondott, az ő kijelentései mindig nagyon célra vezetők és megérthetők, de úgy hiszem, hogy arról nem lehet vita, hogy minnyájunknak az a kötelezettsége, hogy megvizsgáljuk még egyszer, hogy hogyan lehet minden érintett fél számára a legnagyobb hasznot húzni, a leghasznosabb megoldást megtalálni. Természetesen itt a környezetvédelem szempontjait figyelembe kell venni, meg pedig külön nyomatékkal. ahonnan én jövök. Én a tahóval foglalkoztam, a tahó folyó ügyével foglalkoztam. Aragonból jövő kollégám beszélt erről. Hiszen egy folyó több területen, több régión folyik keresztül, és más-más érdekek merülnek fel az a folyás mentén. Itt most arról hallunk, hogy a delta a folyó deltájának érdekeit kell megvédeni, de hát látni kell azt is, hogy ez a helyzet több generáció óta fennáll. Hiszen egyes területeken nem tudnak öntözni, mondván, hogy el a kezekkel a víztől. Nem, semmi, semmi sem érinthetetlen, egyetlen érdek sem érinthetetlen, csak megfelelő kompromisszumot kell találni, és az EU-n belül egy sor jogszabályt dolgoztunk ki, amely mindenki számára kötelező érvényű. Miranda asszony észrevételeitvel értek egyet ebben a kérdésben, akik azt mondják, hogy eljönnek a állampolgárok a szakbizottságba, hogyha érinti őket egy ügy, és hogyha a kedvükre dől el, akkor mennek, és többet nem is tövé, törődnek többi kérdéssel. De hát a vízgazdálkodási terv, melyet a kormánynak bemutattak, lehet, hogy megfelel az elvárásoknak, illetve lehet, hogy az ő érdekeiket szolgálja, de nem felel meg az európai szabályoknak. Tehát nem azt kell megvizsgálnunk, hogy a múltban mi történt, amikor a jelen helyzetet eh, próbáljuk orvosolni, hanem az európai jogszabályok érvényesülése felett kell őrködnünk. Persze, egyetértünk vagy osztjuk a platform által felvetett aggályokat. Nem akarjuk azt mondani, hogy megfelelő participáció történt, Tehát nézzük meg a fényképeket. De hát sok ezer tüntető vonult az utcára. Azt mondani, hogy nem informálták volna őket, téves, teljesen világos, hogy egy sor tájékoztató rendezvényt tartottak. Tehát nyilvánvaló, az emberek demonstrálnak, tüntetnek, tehát pontosan lehet tudni a plakátokon, hogy tudnak a tervekről. Ez egy fénykép kollázs, nem? Nagyon sokan vonultak az utcára, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés és ez azt jelenti, hogy a tüntetőket informálták. Voltak tüntetések, hál' Istennek voltak, hogy a, hál' Istennek, hogy az állampolgárok hallatták a hangjukat, és hál' Istennek, hogy eljött a platform, és képviseli ezeket az embereket, a tüntetőket. De ne ássuk be magunkat egy reménytelen árokháborúba, hanem próbáljuk a megoldást találni, és Bízunk abban, hogy a bizottság továbbra is megfelel az elvárásoknak és a kötelezettségeiknek, és ne gondoljuk azt, hogy egy folyó csak a delta szakaszból áll, nem. Értem, a delta vidéken élők aggódnak a vízmennyiség miatt, védik a saját érdekeiket, de hát a folyás irányban fölfele is vannak települések, itt is jogos igények merülnek fel. Persze, egy modern technikai megoldásról beszélünk. De hát mi például, vagy mások, akik hallatják hangjukat, nem a delta környékén laknak, már pedig nem tudnak kell kellő vízmennyiséget kivételezni a folyóból, öntözésre vagy más célra. Hogyha valaki a szárazabb vidékekről jön, a számukra is biztosítani kell azt, hogy megfelelő öntözési, öntöző víz álljon rendelkezésükre, persze úgy, hogy mindig kitekintünk a környezetvédelem érdekeire is és lehetőségére is. Köszönöm. Most pedig Cánálni képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Késve jöttem, mert egy korábbi találkozom volt. Nem hallottam a petensek előadását, de hallottam a problémáról beszélni, az Ebró folyó problémájáról beszélni. Többször szembesültem a folyók vízének felhasználásával problémával, hiszen egy olyan régióból, észak-kelet-olaszországból jövök, ahol ez a probléma eleve aktuális. Éppen tegnap intéztem egy kérdést az Európai Bizottsághoz. A, egy, a Bellunói eh, terület, ez a Venétói eh, te, eh, tartomány északi területén van, folyóvizeinek felhasználásáról, túlhasználásáról két elektroerőművet építettek fel, és többek között a megújuló energiaforrásokat ösztönző támogatások segítségével sikerült ezeket az erőműveket képíteni, és ezek olyan kihatással vannak, amelyekkel nem is számoltak volna idáig. A másik kérdésem pedig a Piave folyóra vonatkozik. Márpedig a régiónkat a szárasság sújtotta 2011. szeptemberétől 2012. szeptemberéig, és a szárasság az áll, állampolgárokat, a gazdálkodókat, és persze a folyóvízi halászokat is érintette, és hiszen nem érték, nem értek el a folyó a minimális vízhozamot, amely, amely alapján a, a 2000, Natura 2000 um, hálózat támogatására érdemes volna a folyó területe. Azaz, hogy visszatérjék az Ebró folyó kérdésére. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy jól kell látni, és meg kell érteni a helyzetet, mielőtt beavatkozunk. Meg kell érteni, hogy a beavatkozás a helyi közösségek érdekét szolgálja, vagy sem mert lehet, hogy rövid távon esetleg ez hatásos lehet, ugyanakkor hosszabb távon biztos, hogy visszafordíthatatlan helyzetet hozna létre, nem csak a környezet tekintetében, hanem a gazdaság tekintetében is. Tehát, hogyha az ilyen műveket kiépítik, és ezek a művek megépültek, akkor már nem lehet visszafordítani az időkerekét. Ezek visszafordíthatatlan helyzetet képeznek. Ezért tehát a bizottsághoz fordulok, illetve minden kollégához, aki foglalkozik ezzel a kérdéssel, azt kérve, hogy ne siessünk, vizsgáljuk meg az európai szintéren már um, tett uh, ilyen beruházásokat, amelyeket uh, sietve, kapkodva hajtottak végre. Nézzük meg, hogy milyen kihatással rendbírtak ezekkel a helyi lakosságra, a kisközösségekre, amelyek pedig uh, kulcszerepet játszanak a térségek életében és túlélésében. Éppen ezért teljes figyelmünket az ilyen tervezetekre kell folytatni, értékelni kell a helyzeteket, és um, meg kell vizsgálni azt is, hogy a ma meghozott esetleg jogosnak tűnő döntések milyen hosszú távú kihatásokkal járnak, melyek rövid távon lehet, hogy gazdaságilag hasznosnak tűnnek, de ugyanakkor katasztrofális kihatással él, vannak hosszú távon, nem, hosszú távon nem csak a környezetre, hanem a gazdaságra és a szociális hálóra is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megadom Ránc asszonynak a szót, illetve hát nincs itt a Ranszasszony már a bizottság részéről, tehát neki nem tudom megadni a szót. Az Európai Bizottság ugyanakkor nem támogatta ezt a tervet, azt mondta, hogy még egyszer meg kell várni a terv végleges változatát. Erről tud a bizottság véleményt mondani. Azonban először egy teljes engedélyezési eljáráson végig kell menni ennek a tervnek. Ezért most el, megadom még egyszer a petenseknek a szót, hogy levonják a következtetéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a vitát, az eszmecserét, köszönöm a bizottság képviselőinek, hogy eljöttek, és köszönöm mindannak, aki itt volt, hogy meghallgatta a petíciónkat. Nem konfliktust akartunk kiváltani, nem vitát akartunk kiváltani, hanem a problémára akartunk utalni, hogy lássuk, hogy mi minden történik, és milyen hatással járhatnak ezek a tervek. Ez a szociális folyamat 73 óta fennáll. Még dikt, Franco diktatúráját éltük 73-ban, aztán a diktátor meghalt, évtizedek teltek el, monarchiában élünk, és továbbra is folytatjuk a munkánkat. Folytatjuk majd holnap, és bármi is jön. 2000 és 2004 között nagyon súlyos kihatása volt a helyzetnek ránk, és éppen ezért el akarjuk kerülni, hogy még egyszer ez megtörténjen. Mi a deltában élünk, tudjuk, hogy hányadan állnak a dolgok a deltában. Például soha nem hívtak meg bennünket a Környezetvédelmi Minisztérium vagy a gazdálkodási részleg ülésére, pedig azt hallottuk, hogy egy sor eh, nyilvános ülést tartottak. Hát ezekre nem hívtak meg bennünket. Soha, egyetlen egyszer sem. És nem azt mondtuk, hogy nem, nem létezne participáció részvétel, hanem azt mondtuk, hogy nem tudtuk nyíltan megvitatni ezeket a kérdéseket. Nem tudtuk az érveinket felhozni. Nem tudtuk azt mondani a vitapartnereinknek, hogy tévedtek. Egy tanulmány 2007-ben készült, Hát erről vitát lehet folytatni, esetleg ez alapján módosításokat lehet elérni, de hát ezt adakta tették ezt a tanulmányt, nem vették figyelembe, végezetül. Hogyha a fújó vízhozama nem ö, nő a delta vízszakaszán, akkor a deltában élők elvesztik a megélhetésüket. Ezt akarom még egyszer nyomatékkal mondani az Európai Bizottság képviselőinek. Még egyszer kérni szeretnénk önöket, hogy ne zárják le ezt a témát. Tovább kell harcolnunk, a spanyol kormányjal kell eszmét cserélnünk, tehát kérem, ne zárják le ezt a petíciót. Meg kell akadályoznunk ezt a környezetvédelmi katasztrófát, ezt a környezeti katasztrófát, és a kormánynak is még egyszer meg kell gondolnia, hogy meghozza ezt a döntést, vagy nem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig engedjék meg, hogy személyesen én is elmondjam a véleményemet, utána pedig egy javaslattal élek. Az irányelv késedelmes alkalmazással, alkalmazásával kapcsolatban fennáll a szolidaritás. Nem csak az Ebró kapcsán, a következő napi rendi pontban a Tahóról lesz szó, és um, itt is ugyanez a probléma áll fenn. Úgy tűnik, hogy az igazgatás más kérdésekkel foglalkozott, mondjuk az ingatlan buborékkal, az ingatlan buborék fenntartásával. És a minimális vízhozalma vagy a fenntarthatóság kérdését nem állt az igazgatás figyelmének homlok terében. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezzel a petícióval lehetőségünk van arra, hogy a terv további kidolgozását nyomon kövessük. Erről beszélt az Európai Bizottság képviselője is, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az európai irány elvek szellemében szülesse meg a döntés. Ez nagyon fontos. A vízgazdálkodásnak fenntarthatónak, átláthatónak, szociális participáción alapulónak kell lennie, és ez az egész folyó szakaszára kell, hogy vonatkozzon, nem csak egy bizonyos szakaszra, és a végeredmény pedig a törvényeknek kell, hogy megfeleljen. Ennek megfelelően a koordinátoroknak felvettem, hogy érdemes volna a Deltába egyszer ellátogatniuk, ez egy nagyon fontos földrajzi pontja Európának. Meg kell tapasztalnunk, hogy kik élnek itt ezek évezredek óta, ezek az emberek évezredek óta fenntarthatóan gazdálkodnak, és a világ egyik legjobb minőségű rizs termékét itt állítják elő. Köszönöm még egyszer a benyújtóknak, hogy ilyen erőfeszítéseket tettek, hogy eljöttek ide, hogy megkongatták a vészharangot. És azt remélem, hogy a bizottság továbbra is nyomon követi ezeket az erőfeszítéseket, és valóban biztosítani fogja, hogy a hidrológiai terv megfelel az európai jogszabályoknak. Megítélésem szerint a bizottságnak a petíciót még tovább nyomon kell követnie, illetve hát nekünk is ez a feladatunk. Kérje valaki meg a szót, hogyha nem, akkor ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk, és rátérünk a következő napirendi pontra, ahol a tahóról lesz szó. kann. Ah. Jól van, lássuk um, a következő petíciót. Um, Miguel Ángel Sánchez Pérez nyújtotta be. Ez a 834 per 2012-es Márti Ezengel mutatja be az aláírók nevében ezt a petíciót, megadom neki a szót, 5 percben parancsoljon. Buenos días. Eh, en primer lugar aclarar que es una... Jó napot kívánok! Közös petícióról van szó. Én jó magam, petens vagyok és köszönöm először is minden benyújtó nevében, hogy itt lehetek, hogy a folyó helyzetéről eszmét cserélhetünk. Azért jöttünk ide, hogy megkérjük Önöket, hogy a vízgyűjtő gazdálkodási terv a törvény tiszteletében szülessen meg, és az európai referencia irányerv tiszteletében történjen meg. Fontos, hogy Európa fellépjen azzal szemben, ahogyan a spanyol kormány lép föl, és hogy a Tahó folyó ne legyen csatorna, egyszerűen szennyvíz csatorna. Köszönöm. Én magam a Táhó és az Albercse folyók védelmért közül csoport tagja vagyok, egyik nagy folyója Spanyolországnak, és az, az univerzális hegységben születik a folyó, és az Atlanti óceánba folyik bele Portugáliában. De mi segítségre szorulunk most, hiszen négy évtizeden keresztül az egymást követő spanyol kormányok egyszerűen elvették tőlünk a folyunkat. Egy kis ö, vízfolyásról hallokló, víz nélküli, ö, kiszáradt mederről beszélünk. A vizeinket egy másik vízgyűjtőbe csatornázták át, és még mielőtt a jogsértésekről beszélnék, elmondanám, mit jelent számunkra a folyunktól való megfosztottság, nem csak folyóatás, a tahó, hanem egy egész területről beszélünk, biodiverzitásról, erdőkről, földekről, de történelméről is beszélünk azoknak, akik a víz partján éltek a hosszú évszázadokon keresztül, és agrárium számára is felhasználták közös kincsünk, történelmünk és jövőnk is, de most már nem a tahóról beszélünk, mert 45 évvel ezelőtt úgy döntött a kormány, hogy 80%-át átcsatornázza a földközi tenger másik vízgyűjtő területeire 80%-át. Most már 100%-ról beszélünk a folyó hozamánál. És a madridi ö, ö, ahol 6,5 millió ember és az ibériai nagy ipartelepek is találhatnak, beleengedik ebbe a folyó medencébe az összes szennyvizüket, mi vagyunk a szennyvíz csatornája Madridnak és Madrid régiójának, hiszen a földközi tenger különböző vízgyűjtő medencéit és urbánus régióit is ezzel öntözik. Látjuk a fényképeken, hogy hogyan néz ki a Tahó medencéje most. Látjuk, hogy ami még maradt a folyóból, azon egyfajta hab úszik, és végtelenül szennyezett a víz. Városokon, ö, ö, keresztül folyó vízről van szó, amely az UNESCO világörökségének is része. Látjuk a fotókon keresztül is, hogy mi volt és mivé vált a Tahó folyó. A valós helyzet nem az, ami a spanyol hivatalos dokumentumokban szerepel. Nem elégít ki minket az Európai Bizottság válasz, amely szerint várja a vízgyűjtő gazdálkodási terv végleges verzióját ahhoz, hogy dönteni tudjon. Nem olyan ö, hivatalos dokumentumokról beszélünk, amelyek ö, egyfajta helyzetet tárnak önök elé, de amelyek a keretirányelvnek nem felelnek meg egészen 2007-ig olyan területekről van szó, ahol már egyszerűen képtelenség nem lehet visszafordítani a volt helyzet állapotra a folyót, és egész 5 milliárd eurós befektetésről lenne szó ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Évente 2,4 milliárd eurós európai ö, támogatást ö, ö, só ö, kivonásra áldoz európai forrásokból, ugyanakkor a só, só mentesítő üzemek és egységek valahol a folyó minőségét ássák alá, a Tahó folyójét. Lehetővé válik-e majd Spanyolország számára, hogy a 2,4 milliárd eurót visszaszerelze, amelyet a sómentesítésre fordított. A keretirányelvet nem tartja be Spanyolország. A három mellékfolyója a Tahónak olyan folyók, amelyek valóban eddig ökológiai szempontból megfelelő minőségűek voltak, de most már nem azok. Miért? Mert nem létezik világos rendszer. Az egyetlen cél az, hogy fenntartsuk fenntartsuk azt a rendszert, ami jelenleg létezik a torkolatvidéken. A bizottság nem várhat arra, hogy akkor javítson, amikor vége, végre megszületik a terv, hiszen egy új terv időszak beindult 2015-ös időszakkal, és az Európai Bizottság újra azt mondja majd, hogy 2015 végét várja meg, hogy végre a terv megszülessen. A, a spanyol kormány rosszul dolgozik, az Európai Bizottság rosszul dolgozik, és végül is mi történik? Az, hogy a folyónak vége. Summa summarum, nem tudjuk elfogadni azt az Európai Európai Bizottsági Véleményt, mely szerint a jogsértés eljárás megindult, viszont azt mondja, hogy a, a, az élőhely és a madár irányelvvel kapcsolatban nem tud még véleményt alkotni. Egyszerűen kiszárad a folyó az a víz pedig, ami még megvan, az egyszerűen szennyezett víz. Hát no, különböző szabályokat ö, ö, sért spanyol kormány, a madarak, a fajok, a különböző állatok elpusztulnak. A Nadura 2000-es övezetekről beszélünk itt most Spanyolország 1445 övezetből csak néhány tucatot véd megfelelő módon, pedig itt Natura 2000-es védő élőhelyekről van szó, madárvédelmi és élőhelyvédelmi helyekről, és Katrehon területén, az Imalpikánál is védelemre szorulnak ezek a területek, ezek az európai jelentőségű élőhelyek. Jövő héten a nyilvános információkhoz hozzá lehet férni, és azok is elmondják, hogy a teljes szakaszán az, az a 2027-re sem lehet teljes szakaszokat a folyóból megfelelő okológiai hely, helyzetben és minőségben visszanyerni. Egyszerűen a folyó nem éli túl majd az ilyen várakozási időszakot, nem hunyhatunk szemete felőtt a bizottság sem. Mi is úgy gondoljuk, hogy ez fenntarthatatlan. Várjuk az önök lépéseit, és igenis az Euró- a spanyol kormánynak megfelelően kell fellépnie, várjuk a nyomonkövetést, biztosítani kell a keretirányelv tiszteletben tartását a spanyol kormány szempontjából. A Tahó folyónak szüksége van önökre, nem szabad, hogy kivárjuk ezt bizottság. Uh, Köszönöm szépen. Oh, um, Még egyszer, jó. Ami az agályokat illeti a vízügyi keretirányelvre vonatkozóan, elmondtuk, hogy a sarok pontja ennek az ügynek az, hogy megvan már egy tervezet, de ez egy terv, de ez egy tervezet. Úgyhogy most, amit a bizottság tehet, az az, hogy kommentálja ezt, és felhívja a figyelmet arra, hogy a spanyol kormány felé agályok kerültek megfogalmazásra. Ezen kívül olyan terveket kell értékelnünk, amelyeket eljuttattak a bizottság felé. Korábban ugye az előző petíció kapcsán már kérdést intéztek hozzám, hogy mit tudunk tenni ilyen ügyben. Nyilván a bizottság azt akarja elérni, hogy a legnagyobb szintű el, megegyezés és szabály teljesülést elérjük. Ez nem biztos, hogy százszázalékos lesz, de a legmagasabb szintűt kívánjuk kieszközölni. Jelenleg szeptember 27-ig tartó időpontig konzultációs időszakban vagyunk a tervvel kapcsolatban. Nyilván a, az összes többi tervet, hidrológiai tervet illetően, vízgazdálkodási tervet illetően még december 1-ig is van idő, Úgyhogy a benyújtott terveket már fel lehet dolgozni, és meg lehet nézni, hogy az, a rendelet sérült-e valahol vagy sem. Amit a petíciókat életi, nyilván itt nálam sokkal hozzáértőbb emberek ülnek, és hogyha egy a technikai kérdésekkel foglalkozó ember ülne itt, akkor lehet, hogy más választ adna, de a magam részéről azt tudom mondani, hogy óvatosan kell bánni arról, hogy azzal, hogy most akkor sérült-e ez az irányá vagy sem. Hogyha például valaki nem nyújtotta be időre a rendeletet, akkor ott úgymond ez egy sima ügy, akkor tudjuk, hogy szabálysértés történt. De hogyha elkezdjük a kutatási eredményeknek az összevetését, akkor ott is látjuk, hogy ezek el fognak egymástól térni és éppen ezért, amikor ilyen tervekről beszélünk, akkor mindig bilaterális szinten zajlanak a tárgyalások, legyen szó Spanyolországról vagy Romániáról, amikor a folyómeder gazdálkodás a téma. Tehát, hogyha a folyamatot befolyásolni kívánják a, a petensek, akkor ez a helyes módja, ahogyan most is eljárnak, hozzánk is eljutnak ezek az információk, és ezeket csatornázni tudjuk a, a, az illetékes kormányok felé. Tehát nyilván az összes kritériumnak a betartása és a helyzet javítása az, ami mindannyiunk érdekét, érdekét szolgálja, és ezen kell dolgoznunk, ahogyan itt is elhangzott. A legalkotá, jogalkotásnak a hibáit próbáljuk orvosolni, nyilván ebben a jelen helyzetben a tőlünk telhető legtöbbet meg fogjuk tenni a befolyásolás szempontjából. Valaki kéri a szót. Igen, Martínez Martínez képviselő. Most először is én is köszönteném a petíció benyújtóit, akik konfitársaim. 77 óta, 1977 óta foglalkozom ezzel az ügyjel. 22 éve vagyok ennek a tartománynak a képviselője, tehát mondhatom azt, hogy ismerem valamelyes ezt a témát. És 14 éve vagyok itt a parlamentben is Úgyhogy biztosítatom a petíció benyújtóit a felől, hogy ezt az ügyet felkaroljuk, és a Castilla-La Mancha tartomány ügyét képviseljük itt, és azon tartományokét, amelyek függnek a Tahó folyótól. Azt is el tudom mondani, hogy a vízgazdálkodással kapcsolatban zajlik a legnagyobb mobilizáció. Nyilván ez egy olyan harc, ami napi szinten zajlik, és pontosan emiatt szeretném, hogyha továbbra is odafigyelnénk erre a petícióra. Ugyanúgy kezeljük, mint az előző, előzőekben tárgyalt petíciót. Gyakran félreértés van ennek a szakbizottságnak a feladatát illetően, illetve ugyanebben a kontextusban a bizottságra háruló feladatot illetően. Ugye nekünk nincsenek, nincs felhatalmazásunk azon túlmenően, hogy pontosan vizsgáljuk meg, hogy mely panaszokat nyújtanak be az egyes polgárok, és csak azt tudjuk ellenőrizni, hogy megfelele az eljárásmód az európai szabályoknak, avagy sem nem ítélhetünk a mögöttes szándékokról, érdekekről, amelyek meghozódnak a projektek mögött. És ez nyilván nagyon sokszor frusztrálóan hat a petíciót benyújtókra. De hát ez a helyzet, ez a feladat a petíciós bizottságnak, ennél többet nem tehetünk. A bizottság feladata sem az, hogy egyes érdekekre, szándékokra reagáljon. A bizottság sem hozhat ítéletet egy olyan politikáról, amely a helyszínen érvényesül. Az a feladata az európnak, hogy tervekről vagy projektekről ítélkezzen, hát nem, ez nem így van. Sok esetben ezek a projektek és tervek már egyébként is megvalósultak. A petícióknak a célja az, hogy a figyelmünket felhívja az adott helyen zajló eseményekre. Nálunk itt a petíciós bizottságban vannak olyan képviselők, akik nap mint nap kell, hogy foglalkozzanak ilyen kérdésekkel, ilyen ügyekkel. Nem olyan ügyekről van szó, amelyek korábban nem lettek volna ismertek. Részben mi saját magunk is elővezetjük ezeket az ügyeket, például az MV szakbizottságban, vagy egyéb olyan bizottságban, ahová illenek az adott ügyek. És hát a parlamentnek ez is a feladata, ez a missziója. Van jogalkotási felhatalmazása, ezért is kerülnek előterjesztésre jogszabályok. A petensek pedig nagyon sok esetben irányelvekre hivatkoznak, amelyeket a bizottság dolgoz ki, amelyeket azonban a parlamentnek is jóvá kell hagynia. És bízom abban, hogy a tanácsban is tovább lépnek majd, és olyan rendelkezéseket rögzítenek, amelyel megakadályozhatók az éppen említett problémák. Igazság szerint azt szerettem volna kifejezésre jutatni, hogy szolidárisak vagyunk a petensekkel, és nagyon-nagyon szomorú képet fest mindaz, amit itt a diákon látunk, pedig ezek még nem is a legdrámaibb helyzetet bemutató diák voltak. Igazából futkározik a hideg a hátamon, amikor látom ezeket a képeket, és sajnos nap mint nap konfrontálódunk ezekkel a problémákkal. Tehát mindenképpen tartsuk nyitva, és kövessük nyomon ezt a petíciót, és igyekezzünk a polgároknak a hitelét, belénk vetett hitét fenntartani, és rászolgálnunk erre, anélkül, hogy itt fals reményeket tápláljunk. Roméva képviselő, köszönöm. Én is támogatom azt, hogy nyitva tartsuk ezt a petíciót, de egy sokkal nagyobb kontextusban kellene szemlélnünk ezt a vitát nem csak a Tahó folyót szem előtt tartva, hanem figyelve arra, hogy mi történik a, a, a régióban, felhívva a figyelmet, hogy ez nem csak egy regionális, hanem egy globális probléma. politikai missziónk, feladatunkat sem szabad szem előtt évesztenünk. És egy másik elem, támaszkodnék arra, amit a bizottság mondott, igaz, hogy most még a tervnél tartunk. A terv tervezeténél és Martinez képviselővel egyetértek. Az egyik a mobilizáció, igen, de, és ez meg is volt, ezzel egyetértek, de a részvétel, a participáció, az azért nem jár ezzel egyértelműen egy, együtt. Tehát a lakosság bevonása, részvétele az nem volt adott. Az EBRO védelmének ügyében fellépő platform volt itt az előbb, én azt gondolom, hogy hasonló mobilizációra volna szükség a Tahó folyónál, és a participációt ugyanúgy ki kell alakítani itt is. A harmadik dolog, hát ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, bár ez már elhangzott, amikor elővezették, itt nem csak környezetvédelmi problémáról van szó, hanem egy nagyon aggályos összefonódás a gazdasági érdekekkel, is. ezt is ki kellene domborítani ezt elmondtam az előbb is. Ebben az esetben ennek nagyon nagy jelentősége van, mert egy visszafordíthatatlan folyamatról van szó, hogyha károk egyszer fölléptek, akkor ezeket nem lehet semmiféle szankcióval visszafordítani. Lehetetlen lesz ezt a kárt visszajára fordítani, ezért nagyon lényeges ez az ügy. Erre mindig oda kell figyelnünk, de arra is, hogy a múltban elkövetett hibákat ne ismételjük meg. Jócskán van már tapasztalatunk, amit összegyűjtöttünk ilyen problémákkal, tudjuk, hogy milyen eljárásmódok vannak, és tudjuk, hogy bizonyos érdekek mire vezethetnek. Fontos tehát, hogy nyomon kövessük ezt a kérdést, és nem csak azért, mert ez a helyi érdekeket szolgálja, hanem azért, mert ez globális érdekünk. Más nem kéri a szót? Melyer képviselő? Köszönöm szépen, állok asszony. Megköszönöm én is a tahó védelmét szolgáló platformnak, hogy eljöttek, és köszönöm a Kastilla Lamancsai koordinátornak a petíciót. Láthatjuk, hogy milyen késedelmet szenved az irányelve, ezért a polgári társadalomnak, a civil társadalomnak reagálnia kell. Úgy gondolom, hogy megfelelő pillanat jött el, hogy elkezdjük a vitát, mielőtt a tervet végleg elfogadnák. A Tahó és a Szegúra folyó két olyan folyó, amelyeket eh, nagyon súlyosan befolyásolnak ezek a politikai döntések. Márpedig, hogyha döntéseket nem megfelelően hozzuk meg, akkor ez súlyos kihatásokkal van. A 15 köbméter per másodperces ökológiai minimum, minimumot meg kellene határozni, ez a tahó és az alecsa számára garantálandó vízmennyiség. Biztosítani kell, hogy legalább ez a minimális mennyiség a, a tahóban rendelkezésre álljon hogyha az Ebrót meglátogathatjuk, mondom a koordinátoroknak, akkor persze Tahót is meglátogathatnánk. Persze nagyon nehéz ezt időben megszervezni, de talán még van rá lehetőségünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A petíció képviselői, hogyha kérik, egy-egy percben válaszolhatnak még. Parancsoljanak. Köszönöm szépen. Csupán még egyszer köszönetet szeretnék mondani a petíciós bizottságnak, hogy fogadtak, hogy meghallgattak bennünket, és hogy nyitva tartják ezt a petíciót. Természetesen további információkkal fogjuk Önöket ellátni. A tahó menti helyzet egy igazi reális probléma, ezt a fényképet kevesebb, mint egy évvel ezelőtt vették föl, láthatják milyen aggasztó helyzet. Alig él már hal a tahóban. Toledo és Tavielderes között uh, kihaltak az angolnák, ha pedig halat fog valaki, ezek szennyezettek, nem lehet őket megednie. Tahó egy folyó, amelyet átfogó módon szanálni kell. Köszönöm szépen tehát, hogy benyújtatták ezt a petíciót, és a petíció nyitva marad, és reméljük, hogy év vége előtt sikerül új jó híreket kapnunk. Ilyen módon nyitva tartjuk ezt a petíciót, és folytatjuk az állampolgárok oldalán az ügynyomon követését. Tovább lépünk a napirend következő pontjára. a spanyolországi madridi tényfeltáró látogatásról szóló beszámolóról megadom Vertman kollégának a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Madridba utazott a delegáció a március 21-22-e között a spanyol tengerparti beépítési törvényt vizsgáltuk meg. A hivatalos tagok között nagy konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy jó volt az együttműködés a hivatalos tagok és a titkárság között, illetve a ex officio, tehát nem hivatalos tagok között, őket is kellőképpen bevontuk. Remélem, hogy jár kollega is egyetért Béli megítélésemmel. A dokumentum rendelkezésünkre áll, szeptemberben pedig a módosítókat is benyújtják, és ez a dokumentum a munkacsoportban is megvitatásra kerül. A munkacsoportban még egyszer szeptember elején találkozunk, ahol megbeszéljük a munkafolyamat további lépéseit, és megvitatjuk ezt a jelentést, illetve a hozzá kapcsolódó módosítókat. Úgy gondolom, hogy a különböző petíciók eh, változásairól nagyon jól szól a jelentés, és mind a petíció benyújtós, benyújtóival, mind a kormány képviselőivel, valamint eh, más érdekelt felekkel való tárgyalásokat jól tükrözi a jelentés amennyire csak lehetőség volt rá, az egyes tárgyaló felek álláspontját kellőképpen megjelenítettük, és éppen ezért még egyszer meg szeretném köszönni minden uh, együttműködő partneremnek a nagyszerű kooperatív együttműködést. Köszönöm. Köszönöm. Először a bizottság kap szót, és aztán jár képviselő. Tehát Detein kollega a bizottság részéről kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Ebben a fázisban nem sok mindent tudunk hozzátenni mindahhoz, ami elhangzott. Tisztában vagyunk a látogatással, és természetesen a spanyol jogi rendszerben és a spanyol jogalkotásban történő változásokat nyomon követjük. Mint mondtam korábban, az EU jogszabály nem ad lehetőségünket, lehetőséget a bizottságnak arra, hogy beavatkozzunk, de a dosszié jelentőségére való tekintettel nyomon követjük az eseményt, és természetesen a spanyol jogi keret változását is nyomon követjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rizó Márten úr is szót kap az Európai Bizottság részéről az MB főigazgatóság részéről van itt, a környezetvédelmi főigazgatóság részéről. Köszönöm, Ának asszony! Voltak éppen nem akartam semmit sem hozzátenni mindahhoz, ami idáig elhangzott kollégám részéről. Ez egy meglehetősen bonyolult probléma, politikai természetű probléma, és nagyon várjuk az információkat. Köszönöm szépen! okay. Jár képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy politikai helyzetértékeléssel kezdem. A bizottságra válaszolom. A tényfeltáró bizottság megerősítette meg, megáll, meggyőződésünket, hogy helyes volt mind a kormányzat képviselőivel, mind a petensekkel is tárgyalni Madridban. Hiszen itt nem a tulajdonjog és a, a környezetvédelmi jog kérdései ütköznek, ugyanakkor a tulajdon szabad biztosítása egy európai alapjog, és itt kapcsolódik az európai jogrendhez ez a ügy, ez egy olyan alapjog, egy olyan polgári alapjog, amelyet figyelembe kell venni. Ezért tehát a petíciós bizottságban a bizottság ellenében is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és a tényfeltáró bizottság megerősítette meggyőződésemet. Nem vagyok jogászbár, hanem az Európai Parlament képviselőjeként szólalok fel. Másodszorban magam is elismeréssel adózom a titkárság munkájáért. Egy nagyon hatékony és nagyon fókuszált tényfeltáró bizott, utazás volt, ez nagyszerűen működött. Ugye tudják, mindig unalmas, amikor elkezdenek utat, unatkozni a képviselők, már pedig itt nem unatkoztunk, hanem nagyon ö, érdekes volt, és valóban kedvet hoz az embernek az újabb tényfeltáró bizottsághoz is. Elismerem persze a delegáció vezető asszony munkáját is, komoly vitákat folytattunk, de itt sikerült jó kompromisszumot köntnünk. Tehát egyetértettünk abban, hogy mit láttunk a ez fontos lefektetni, hiszen néha még abban sem értenek egyet, hogy mit láttak. És a delegáció vezetője erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az ex officio, tehát a nem hivatalos delegáció tagokat és a spanyol delegáció tagokat is bevonja munkába, és így egy sikerült egy kompromisszumot kialakítani. Harmadik elismerésem a kormány képviselői irányába megy. Nem mindig magától értetődő ez. Madridban nagyon nyitott és konstruktív tárgyalást folytattunk. El kell ismerni, tehát, hogy Spanyolországban jelentős változások, pozitív változások történtek, elfogadták a spanyol tengerpart védelmi törvényt, de persze az egyes részleteket még mindig kritikusan kell látnunk, hiszen nem, mint mondottam, nem csak a környezetvédelem egy fontos cél, hanem a tulajdoni jog védelme is. Hogyha áttekintjük a dokumentumokat, akkor végig kell dolgoznunk azt is, hogy a spanyol tengerpart védelmi törvényt módosították, és ennek a módosított tengerpartvédelmi törvénynek eh, is meg kell jelennie a jelentésünkben, de nem látom ezt problematikusnak. Azt hiszem meg tudjuk vitatni, hogy mely helyre igazítandóak be ezek a változások. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a tulajdonjog problémája kellő módon taglalásra kerüljön ebben a jelentésben, hiszen és a spanyol hatóságokat meg kellene kérnünk arra, hogy a jogorvoslati jogorvoslat területén egy lehetőség szerinti gyors eljárás biztosítson, hiszen úgy tűnik, hogy egyes jogorvoslati eljárások meglehetősen bonyolultak, a polgárok a saját érdekeiket nem tudják érvényesíteni. Van valaki, akinek például a Kolumbusz ideje óta megvolt a gazdasága, és aztán már a családjának is, ez most környezetvédelmi oknál fogva fel kellett adni ezt a, gazda ezt a parasztgazdaságot. Tehát ellentmondásos ez a környezetvédelmi jogszabály, és még egyszer mondom, hogy ez tulajdonjog szentségébe ütközik, és éppen ezért e két szempontot figyelembe kell venni. Még egyszer mondom, hatékony volt a tényfeltáró látogatás is mindenkinek elismeréssel adozom. Köszönöm szépen, Ókán asszony, parancsoljam. Én is csak meg akartam én köszönni a titkárságnak eh, a munkáját, és persze Angelikának is a nagyszerű vezetést. És eh, majd, hogy nem teljesen tökéletesen működött a munka. Ahogy a ülésünk elején egy kicsikét eh, keményen fogalmaztam, és azt mondtam, hogy vannak arra kit próbálkozások az elnökasszony részéről, hogy simulékony legyen a szakbizottságunk, különösen a nagy spanyol pártok irányában. Hát ez pedig nem mindig könnyű, hiszen hogyha petíciós benyújtók ö, igényeit vizsgáljuk meg, de azt látjuk, hogy ezeket figyelmen kívül hagyják, ezeket a jogokat, akkor bizony keményeken, keményen fogalmazunk, és itt felvetéssel élek a bizottságnak. Régen küzdünk a bizottsággal arról, hogy milyen mi jogosítványokkal rendelkezünk. Amikor 2005-ben a plenáris elfogadta az én jelentésemet, akkor ragaszkodnunk kellett ahhoz, hogy a magánjog megsértésének ügyében is jogunkban áll tényfeltáró bizottságot kiküldeni, ami pedig a tengerparti törvény kérdését illeti, ez nagyon komplex, de itt mégis csak más a helyzet, hiszen ez nagyon sok európai irányelv terjed ki erre, amikor a bizottság azt mondja, hogy ez nem volna az ő hatáskörük, hát öt irányelv terjed ki irányabb hatája alá tartozik ez a spanyol tengerpartvédelmi törvény. Ráadásul a tulajdonjog kérdés is felmerül. Ilyen módon, tehát az árhatom felvetésemet, hogy megítélésem szerint a spanyol törvény még módosított formájában sem felel meg az elvárásoknak. Mi több, a előző törvény nem volt olyan rossz a környezet szempontjából, de hát ezt nem alkalmazták igazából a jelenlegi törvény, pedig épp a környezetvédelem tekintetében nagyon gyenge és félrevezető a magántulajdon biztosítása és biztonsága tekintetében nyitja a, ter, a területek tulajdonosait. Tehát meglehetősen önkényes, ami történik, a big business jobb helyzetbe hoz a régi, de a kis terület tulajdonosok nehéz helyzetbe kerültek. Tehát a nagy befektetők, beruházák ügyét sokkal jobban szolgálja az új törvény. A régi törvény jobb volt, viszont ezt nem alkalmazták. Nem érvényesítették. Tehát remélem, hogy jó jelentést tudunk elfogadni, mely valóban a petensek érdekeit is megfoglalja, hiszen nagyon sok figyelmet és energiát fektettünk be ebbe a kérdésbe. Köszönöm. Villand úr, parancsoljon. Nem mi Villand, nem, hanem Martínez Martínez. Gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a törvény. A tengerpartról szóló törvény. Egy olyan törvény, amit a spanyol parlament az én pártom kormányának kezdeményezésére fogadott el, a legjobb szándékból kiindulva számos probléma forrása. E törvény, én sem kérdőjelezem meg a számos problémát, és a különböző petíciók száma és mélysége is mutatja azt, hogy milyen nagy probléma ez. Auken asszonynal e, e nézek, de most ő nem hallgat engem, és általában nem hallgatja meg a többieket, de most Auken asszony azt mondja, hogy a törvényt nem alkalmazták. Ez nincs így, nem értek egyet. Olyan sok ö, alkalmazása volt a törvénynek, hogy számos petíció született eb- ezen jogalkalmazásból. Alapvetően jó a törvény, de rendkívül komplex, összetett a helyzet. Ezért ez a sok petíció. Bizonyos aspektusaival Auken asszony gondolatainak egyetértek, nem intelligesen, nem bölcsen alkalmazták ezt a törvényt, nem minden érdeket vettek egyszerre figyelembe, pedig azokat figyelembe kellett volna venni. Ugyanakkor elfogadták ezt a törvényt, és az ökológiai egyezmények is nagy lelke, e, e, e, egyes, egyesületek is nagy lelkesedéssel és melbedobással támogatták ezt a mm, törvényt, komoly aggályokat váltott ki a környezet védelme szempontjából. De akárhogyan is a törvény kidolgozásakor bizonyos érdekeket nem vettek figyelembe. Így aztán számosan közülünk szinte agyrémként élik meg ezt az eredetien jó törvényt. Bölcsnek kell lennünk, kollégám előttem is bölcsen szólt, sajnálom, hogy honfitársaim közül a néppárt, spanyol néppárt részéről nem ülnek többen most a teremben, hogy referálhassanak, hogy ne egyedül szóljak, de Auken asszony, egy dolgot engedjen meg, hogy elmondjak. A törvényreformja megtörtént. Mégpedig azért történt meg, mert a környezetvédő mozgalmak erőteljesen felléptek, de közülük sokan nem akarták megreformálni ezt a törvényt, ami a tulajdont illeti, a tulajdonjogot. Hát igen, sokan mondják, hogy a magántulajdon, a magántulajdon és a lopás kérdése szinte egy gondolatmenet alatt kerül megfontolása? Nem, számomra nem. Számomra a magántulajdon nem a legnagyobb szentség. Vannak olyanok, akik számára viszont így van ez. Jára úr, valóban az egyensúly mm, az, amit a legfontosabb törekvés, és ezt egyelőre nem sikerült megtalálnunk. Egy egyensúly helyzet tért szólok én is, és szállok síkra. Köszönöm mindenkinek, köszönöm, hogy az érdekeket egyrészt megpróbálják összeegyeztetni, másrészt pedig a valós problémára rámutatnak, tehát a különböző eltérő érdekek közötti egyensúly megtalálása. Ne felejtsük el azt sem, elnök asszony, hogy tavaly 62 millió turista látogatott el a spanyol tengerpartokra, több ezer kilométerről van itt szó. Egyszerűen szinte megszállták a turisták milliói a partszakaszainkat és hát bizony ugyanezen övezetekben vannak nehézségek, de óriási előrelépések és bizony vannak megfordíthatatlan módon ö, megkárosult területek is. Az irányelv, az európai irányelvek tisztelete mindenek feletti. Erre vigyáznunk kell -e felől, őrködnünk kell, hiszen közös érdekeket kell az eltérő érdekekből valahogy kovácsolnunk. Elnök asszony, remélem az ön országában ö, ö, is sikerül konszenzusra jutnunk és megfelelő üzeneteket közvetítenünk. Remélem, hogy Spanyolországban is így lesz. Ez ú. A úgy, hogy egyszerre az idegenforgalmat, valamint a környezetet, a partvidéket is védjük, hiszen ha nem, akkor valahol itt az aranytojást olyú tyúkot tekerjük nyakon. Köszönöm mindazoknak, akik szót kértek és kívánják a környezetet támogatva, védve fellépni kívánnak ez ellen. Köszönöm a petíció benyújtóinak támogatását, az agresszivitástól mentes támogatást köszönöm, ez nagyra értékelendő, hiszen a cél az, hogy valóban kilépjünk a kezdeti holdpontról. Elnök asszony. Köszönöm szépen, szeretném még egyszer mindenkinek megköszönni, a hivatas, hivatalos és a nem hivatalos tagoknak is, és szeretném nagyon pozitívan megemlíteni azt is, hogy milyen jó volt az együttműködés Spanyolországban a kormány képviselőivel. Abszolút egyetértek Péterrel. A tényfeltáró misszióban nem magától értetődő az, hogy az Európai Unió parlamentjének képviselői ennyire pozitív fogadtatásban részesülnek, úgyhogy ezt szeretném kiemelni. Azt is elmondanám, és szeretném a spanyol tagokat biztosítani a felől, hogy tudatában vannak, vagyunk annak, hogy mennyire kényes kérdésről van szó. Nehéz megérteni, ezt, mert amikor a petíciót benyújtókkal, vagy a kormányképviselői beszéltünk, ez nagyon sokszor minket is nagyon érzékenyen érintett, és nyilván megpróbáltunk meghallgatni mindenkit, és ezért igyekszünk kompromisszumot kicsiholni ebből. Az új törvény integrálása, nos hát ezzel kapcsolatban most, hogy ezt a jelentésbe beletesszük-e vagy sem, ez nem az én tisztem ezt eldönteni. Én azt gondolom, ezt a hivatalos tagoknak kellene megkonzultálniuk, vagy pedig esetleg szeptemberre elhasz, napoljuk, amikor workshopot tartunk erről a kérdésről, de ez mindenképpen egy olyan elem, amiről el kell gondolkodnunk. A magam részéről én bízom abban, hogy nagyon gyorsan meg lesz a lehetőségünk arra, hogy módosítókat is benyújthassunk, és mindenki a saját véleményét is ezúton integrálhassa majd a szövegbe. Köszönöm szépen mindenkinek! A jelentésről szeptemberben lesz a szavazás, és köszönöm szépen! Örülök annak, hogy ezt a konszenzust most feljegyezhetem. Még egyszer mindenkinek köszönet. Now we pass through. Megyünk tovább. Gyakorlatilag még az utolsó tényfeltáró bizottsági jelentésünk következik a Dán útról, Vertman asszony. Én voltam a delegáció vezetője, és június 20-án, 21-én Dániába látogattunk el Kopenhágába. Péter Jár és Carlos Itokais voltak a második, illetve a harmadik delegációs tagok. Olyan petíciók ügyében mentünk oda, amelyeket februárban beszéltünk meg, gyerekjogok, kül- külföldi szülők diszkriminációja, illetve Dán anyák diszkriminációja volt a tematika. Februárban már számos kört futottunk, és azóta nagyon sok petíció is érkezett a szakbizottságunkba, amelyek jelenleg ott tartanak, hogy értékelik a befogadhatóság szempontjából ezeket a petíciókat is. Bár ismerik a napi rendet, azért egy pár dolgot megosztanék önökkel, főleg a tapasztalataink vonatkozásában. Kezdeményeztünk egy találkozást a szociális ügyi miniszterrel, illetve az igazságügyi miniszterrel. Sajnálatos módon mindkét miniszter arról tájékoztatott bennünket, hogy nem tudnak fogadni bennünket, mivel más feladatuknak kell eleget tenniük, más elfoglaltságuk van. Az Európai Parlament hivatalos delegációja, én azt gondolom, hogy azért egy, egy fontos szerepet betöltő delegáció, és ez az első alkalom, hogy ilyen történik. Ez nagyon-nagyon nagy aggályokat tölt el engem, hiszen egy ilyen találkozónak a lemondása azt jelenti, hogy azok, akik egy hivatalos delegációban résztvevő tagok, politikai problémával konfrontálódnak és ez egy nagyon komoly probléma, amit nem is látunk még egészen tisztán, majd visszatérek még erre. Közben azt is megtudtam, hogy a szociális ügyi miniszter sajnos a Dán lakosoknak azt mondta, hogy mi voltunk azok, akik nem tartottunk igényt arra, hogy találkozzunk, és nem akartuk a részleteket megbeszélni a kormány képviselőivel. A Dán oldal meglátása szerint egészen más eseteket akartunk megbeszélni, úgyhogy miután mi nagyon jó felkészültek voltunk mindhárman, úgy voltunk vele, hogy jó, akkor nézzük a másik ügyet, amit a Dán oldal kínált fel, és nagyon speciális kérdéseket fogalmaztunk meg. Sajnos azok, akikkel végül beszélhettünk, akár a szociális ügyi miniszterről van itt szó, vagy az igazságügyi miniszter kabinetjéről, ők nem tűntek egyáltalán jól felkészültnek, sőt, sok esetben megtagadták a válaszadást is. Ez oda vezetett, sajnálatos módon, hogy úgy jöttünk vissza Brüsszelbe, hogy még több kérdés merült föl. És úgy gondolom, hogy azért ennek is fontos üzenetértéke van. A harmadik magasrangú tisztviselő a Dán rendőrségnek a vezetője volt, ő is csak úgymond a kabinetjének a képviselei delegálta az ülésünkre, akik gyakorlatilag dolgozók, referensek voltak, előadók voltak a kabinetből. Egyikük sem volt felkészült arra, hogy a konkrét kérdéseinket megválaszolják. Úgyhogy erről mindannyian el kellene gondolkodnunk, hiszen ennek nagyon fontos következményei vannak, és az üzenetértékről is el kell gondolkodnunk. Az első napon petíciót benyújtókkal, petensekkel találkoztunk, illetve azokkal, akik az Európai Parlament Peti Szakbizottsága felé benyújtottak petíciót, és olyanokkal is találkoztunk, akik majd később akarnak petíciót benyújtani. 35-40 ember volt jelen, férfiak, nők, anyák és apák, illetve érintett szülők, és az ülés több mint négy órás volt. Ez is egyedi. Hármunk közül senki, és a titkárság tagja sem akart elmenni az ülésről, hiszen nagyon-nagyon fontos kérdésekről volt szó, bennünket is érzékenyen érintő kérdésekről. Nagyon sok esetben szexuális zaklatástról számoltak be, fiatal gyermekeket érintő ügyekről. És sok esetben a, az óvodák és a, az iskolák is ismerték ezeket az ügyeket, meghallgatták a gyerekeket, és aztán az ott hallottakat elmondták a, az elkövetőknek is. Most a gondoljanak bele, hogy mindez a hatása van a gyerekre. Aki ki akar kecmeregni ebből a problémás helyzetből, hogyan érzi vajon magát egy ilyen gyerek, aki megbízik valakinek, akinek elmondja, hogy mi történt vele, majd pedig az apa meghallgatja mindezt, Nyilván ez is logikus, hiszen meg kell őket is kérdezni. És aztán annyit mondanak el róluk, hogy szép öltönyben jelentek meg, és minden rendben van a, gyerekkel. És ezek a gyerekek aztán vissza kell, hogy menjenek az őket zaklató apákhoz. Azt kell mondanom, hogy ez nem csak nyilván a dán anyákat foglalkoztatja, hanem az egész Európai Unióban, vagy akár harmadik országokból származó latinamerikai vagy ázsiai szülőket egyaránt. Az, hogy ezek az emberek megosztották a tapasztalataikat, és megbíznak bennünket, és bíznak bennünk, azt gondolom, hogy ez is aláhúzza az, hogy mennyire komolyan kell vennünk ezt. Két percet kérek még. A második nap az ombudsmannal találkoztunk és Carlos talán össze tudja majd foglalni ezt a találkozót, talán jobban is, mint én, és köszönöm az irodájának, hogy jelen volt, miután ő delegációval külföldön járt, nyilván nem lehetett ott személyesen, úgyhogy ez rendben is van. Röviden összefoglalva, mi hárman azonnal konszenzusra jutottunk, ahogy Péter szereti megfogalmazni, nagyon gyorsan akartunk dolgozni, és szerencsére jól tudtunk együtt működni a titkársággal. Köszönjük szépen a sok-sok inputot és a támogatást. Én a magam részéről azt tanultam meg, hogy nagyon fontos gyermekek ügyeit komolyan vennünk és felkarolnunk. És még egyszer mondom, itt nem csak Dán ügyről van szó, hanem gyerekek, szülők ügyéről, akik más európai országokból, vagy akár harmadik országokból származnak. Járul következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány dolgot kiegészítőleg még hozzá szeretnék tenni. Jól szervezett volt itt is a napirend Köszönjük a titkosságnak. Egy-két sajátosság jellemezte ezt az utat. Például az, hogy olyan hatóságokkal találkoztunk, akik azt hitték, hogy a világ legjobb törvényei náluk vannak, és ezeken nincs mit változtatni. Tehát <clears throat> olyan barátságos fittyethányás határozta meg a klímát. Barátságosak voltak velünk, de fittyethánytak mindenre, amit mondtuk, mondtunk. <clears throat> azt mondták, hogy általánosakban magyarázzuk meg az ügyet, konkrétan nem tudunk fogalmazni. Mire mi azt mondtuk, mi a petíció szakbizottság tagjai vagyunk, tehát konkrétumokról kell beszélnünk. Egyszerűen nem jutottunk tovább. Kicsit olyan volt, mintha hidegháborúban ö, lettünk volna Moszkvában. Ö, Dáni, a dánok azt mondták, hogy minden jól működik nálunk, és te meg, ti meg menjetek szépen Brüsszelbe, és ügyezzétek a saját dolgaitokat, és amíg nem avatkoztak bele mi dolgunkba, akkor um, jól működik. Ez hát Dániának sajnos azt kell üzennem, hogy bizony az Európai Unió tagjai, és ezért az európai jogszabályokkal sajna, sajna foglalkozniuk kell. Ezen felül. Nagyon sajnáltam, hogy az Európai Parlament egyetlen Dán képviselője nem szakított időt arra, hogy eljöjjön, tehát egyetlen ex officio tag nem volt. Más delegációban ugye mindig arra kell figyelni, hogy ne, nehogy több legyen a nem hivatalos tag, mint a hivatalos tag, hát Dániában pedig nem jött el senki. Azért volt ez fontos, mert így magyarázattal élhettek volna, és például a diszkrimináció esetére kérdeztünk rá, és az ombudsman azt mondta, hogy nincsen diszkrimináció, mert ezt nem regisztráljuk. Hát ez tényleg olyan volt, mint a, mintha múltba utaztunk volna. És persze hosszan tanácskoztunk a petensekkel, tragikus egyéni sorsokkal szembesültünk, de a mi szempontunkból viszont azt mondhatom, hogy valóban felmerült a bűnözői cselekedetek eh, gyanúja. Tehát azt mondtuk, hogy a semmit tevés voltak éppen bűnsegédi tevékenység volna. Tehát azt hiszem, hogy példátlan, hogy egy delegációs út eh, tagjai a Dán ügyészséget akarják tájékoztatni mondván, hogy nem akarunk társtettessé válni. Tehát nem politikai kérdésekkel szembesültünk, hanem egész egyszerűen a gyermekek jogának súlyos, aggályos kezelésébe ütköztünk bele. Köszönöm szépen, Ukán asszony! Hát nagyon sajnálom, hogy nem tudtam részt venni. Szívesen részt vettem volna, de öm, kórházba kellett mennem, mert öm, csípősérülést szenvedtem, de örömmel mentem volna. De két dolgot még hozzátennék. Az egyik az, láthatják, hogy ezt a szakbizottságot Dánielben nem ismerik. Azt mondhatják, hogy jó, nem törődnek ezzel, de nem az ő országuk, de ez az egyik probléma. Dániában egyszerűen nem számolnak be erről a szakbizottságról hétről hétre azt mondom, hogy ez a, az Állampolgári Panaszok Bizottsága. Hát látják, ez történik Dániában. Másodszorban nem informáltak bennünket arról, hogy Dánia miután az EU elfogadta a vállásokról és a gyermekek tartásáról szóló törvényt, igyekezett egy párhuzamos megállapodást megkötni, és ezt a jogát megvonták. Ilyen módon tehát most nincsen közös jog, tehát Dánia derogációt kért. És így előfordulhat, hogy az egyik ország bíróságának az ítéletét nem ismeri el Dánia. Márpedig ez az egyik fő probléma, és Éppen ezért nagyon sajnálom, hogy senki nem tette világossá ezt a helyzetet, hiszen a Dán hatóságoknak meg kellett volna magyarázniuk, hogy egész egyszerűen a közös jogszabály nem vonatkozik ránk, és Dánia nem tudott párhuzamos megállapodást kötni. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült találkozniuk a megfelelő emberekkel, mert ugyanakkor világos választ kellett, hogy adjanak, de az a válasz, azt is el kell mondanom, hogy június 21-e Dániában, hát most képzeljék el, június 20-e estén jönnek, amikor tényleg elkezdődik a Szent éjjé, mulatság, mindenki ün, ünnepel és iszik, nem, hát az, az finnek isznak, a dánok nem isznek. Tehát júni 21-én jönni Dániába az nagyon szomorú, sajnálom azért, hogy nem a megfelelő köztisztviselőkkel találkoztak, valóban a tervezés volt rossz, de nem azt mondom, hogy ez a szakbizottság hibája volt, de hát persze hallottam, hogy, hogy mi történt, és nagyon sajnálom, hogy ilyen eredmények eljártak. Köszönöm szépen Óken asszony, köszönöm mindenkinek, ez csak az első eszmecsere volt erről a jelentésről, azután a jelentéstervezetet legközelebb vitatjuk meg. Következő napi rendi pont, vélemény, és az előadó vélemény előadója Csicseszter képviselő. Tessék, parancsoljon. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Az első eszmecserére kerül sor a módosításokról, a véleményemről készült módosításról, amelyet az Alkotmányügyi Szakbizottság jelentése mellé kívánunk cserélni a két székhely ügyében. Az Európai Parlament két székhelyéről szóló jelentéshez. Nem volt időm arra, hogy mérehatóan végigolvassam azt a 164 módosítót, amit benyújtottak, de az biztos, hogy szíven ütött a száma ennek a módosító csokornak. Furcsa módon 85%-e ezen 164 módosítónak francia tollból származik. Gratulálunk a francia csapatnak. De természetesen kész vagyok mélyreható elemzésnek alávetni a 164 módosítót. Témák ki tornyosulnak ebből a módosító csokorból, vannak olyanok, amelyek a jogalapot kérdőjelezik meg a petíciók kérdésének témáját járják körbe. Azt kell mondanom, hogy ezekre a kívásokra meg fogunk válaszolni, de még akkor is hogyha azok, akik nem szeretik ezt a témát, hogy nem szeretik, hogy megvitassuk a kérdést, és aggájaik vannak, és erről reflektálnak, hát sikerel jártak. De nem tesz ez túl sok jót, mert biztos vagyok abban, hogy erre a témára még vissza fogunk térni. Ne felejtsük el, hogy a plenárison hány ilyen szavazatra került sor, jelentős európai parlamenti képviselő erők állnak-e mögött, a jelenlegi és a volt mandátum is kifejezése juttatta azt a ciklus idején, most és a múltban is, hogy a Strasburgi kettős székhely kérdése, ez egy ilyen kérdés, úgyhogy a jogi kihívásokra vissza fogunk térni, érdekes téma lesz ez a jogászok számára is, számomra is, és a francia ö, ö, tudásomon is majd, remélem mondja Csicseszter úr franciául, hogy javítani tudok majd. Hála sok francia módosítónak néhány gondolat. Először is. Azt a tanácsot kaptam, hogy lehet, hogy tévedtem, amikor azt javaslom, hogy a Strasburgi helyszínt a megbékélés, a francia-német történelmi megbékélés okán választották. Azt gondolom, hogy ez egy észszerű javaslat volt, de rámutattak, hogy az eredeti oka annak, hogy a parlament Strasbourgban volt, az egy egyszerű öm, öm, megfontolásból, gyakorlati megfontolásból az Európa Tanács székhelyéhez közeli helyre került. Az Európa tanács ö, székhelye volt igazán szimbolikus jellegű és a német-francia megbékélést szolgáló választás. Ezért került annó az, az Európa Tanács székhelye az akkori német-francia határhoz legközelebb. No, ez volt a történelmi ok. Az Európai Parlament Luxemburgban ülésezett, a múltban, és aztán Brüsszelben, a, mindaddig, amíg a fejünkre nem szakadt a plafon, de hát persze nem csak Brüsszelben történt ez, hanem az előző ciklusban, Strasbourgban is megtörtént. Égszakadás, földindulás, úgyhogy semmi nem egyedi. Aztán egy másik kérdés, amelyet jogi kérdésként jellemezhetünk, az a jelenlegi helyzetre ö, utal a Strasburgi 12-szeri plenáris ülésre utal, és ez a szerződésben szerepel, ez tényleg így van, és minden hitelesség a francia um, kollégáké, és valóban ők is állítják, hogy ez így van. Rendben, de hát ezzel nem zárhatjuk le a vitát és a kérdéseket, és azt sem mondhatjuk emiatt, hogy nekünk ugye rendszeresen, Németor, rendszeresen Brüsszelből Strasbourgba kell utaznunk, ha csak éppen a charter utazás és azok nehézségei meg nem akadályozzák ezt azt gondolom, hogy tévedés lenne, nem azért eh, ne, arra nem lehet appellálni, hogy mivel ez a szerződésben szerepel, erről nem lehet vitát nyitni. Ilyen nincs. Minden tagállam javasolhat a szerződés módosítására eh, vonatkozó gondolatokat. A legutóbbi szerződéskor és számos szerződés és szerződés módosítás történt, tehát a szerződések módosítására lehetőség van. Most a parlamentnek is lehetősége van arra, hogy javaslattal álljon elő a szerződés módosítására vonatkozóan. És megint csak azt mondom, és ismétlem, hogy sajnálatos lenne, ha nem élnénk ezzel a lehetőségünkkel. Egy apró kérdés. Egy-két kolléga Európa Tanács ból panaszkodott. Panaszkodott, afelől, hogy a strasburgi kapacitás hogyan képes ö, ö, megbirkózni, ö, mármint a strasburgi kapacitások mennyire tudják lefedni az Európa Tanács és Európai Parlament üléseit is. Ha mondjuk egy-kétszer lennénk ott, az egy dolog. De hát nagyon sokan vagyunk, túl sokan vagyunk még akkor is a számos szálloda és különböző létesítmény fogad minket ott szívesen. Minket, és hát az egyre sokasodó, kiszolgáló személyzetünket, többen vannak ők, mint mi a képviselők. Nos, ez is azt mutatja véleményem szerint, hogy az az érv, mely szerint a parlament igen fontos gazdasági szempontból Strasbourg számára, lehet, hogy árnyaltabban kellene, hogy figyelembe vételre kerüljön. Megértem azon számadatokat is, amelyek a foglalkoztatásra és a gazdasági kihatásaira vonatkoznak Strasbourg városának, hogyha ugye a parlamenti vonatkozásokat nézzük. Szóval mindezt valóban át kell még gondolni, minden oldalról meg kell fontolni, és ez a célja ennek a dolognak. Petíciót 2006-ban nyújtottak be, annó számos aláírással, elfogadásra is került a parlamentben ez a petíció, és még mindig nyitva van 2006 óta. Malmström asszony jól ismert európai név volt a szignózó név, mindent megteszünk a petíciók nevében, és azt gondolom, hogy meg kell fontolnunk igen komolyan ezt a Malmström féle petíciót. Köszönöm szépen. Csicseszter úrnak, mondja az elnök asszony, most pedig egy percre Tiller asszonynak adandó meg a petíció oldaláról. Köszönöm szépen Csicseszter úrnak is. Meaning. Csupán annyit szeretnék mondani, hogy az egy székhely petíciót képviselem, amelyből egy kampány is lett, és ez egy nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk, és az 1,3 tized aláírót képviselni tudjuk. És azokat is, akik megalapították az egy székhely kampányt. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyék ezeket a célkitűzéseket, és a 48 cikk, 48. cikk alapján meg kell változtatni a szerződést annak érdekében, hogy eldönthesse a tisztelt ház, hogy hol ülésezik. Egész egyszerűen a parlament ezen saját jogában nem avatkozhat be senki sem. Nagyon sok minden elhangzott az elmúlt években a költségekről, az egyik jelentés azt mondja, hogy 169-től 204 millió euró per évbe kerül a két székhely, de a 2004-2007-es és a 2013-as bővítés előtti számadat. Ez egy percet kaptam, tehát rövidre foghatom magamat. De két dolgot nem szabad figyelmen kívül hagyni, negyed egy van, azt látom, de még egyszer Megköszönöm, hogy megkaptam a szót állnak a mert én vagyok az utolsó, aki itt maradt a petíció aláírói részéről. Köszönöm, Buland Köszönöm szépen. Én most a francia hangot kívánom hallatni. Csicseszter úr is ezt kérte. Köszönöm a jelentését. Ugyanakkor úgy vélem, hogy ő is tudomásul vette, hogy mi a játékszabályok alapján jártunk el, született egy jelentés, és a jelentés címében székhelyekről többes számban olvasunk, holott csak egy strasburgi székhelyről beszélünk. A petíciók és a polgári kezdeményezések felhasználása az ellen, hogy a szerződés ellen menjenek, hát az inkább arról szól, hogy itt egy jogi űr űrt próbálunk megkeresni, de ezért szeretünk a fellépni a jelentés megírás ellen, de ha már létezik a jelentés, akkor legyen úgy. Módosítókat nyújtottunk be ö, ö, hozzá számos tolból és szá- nagy számban. Szeretnénk olyan pontos tényekre appellálni, amelyek fontosak. Csicseszter úrra utalnék, mi magunk is önkritikával élünk Franciaországban arról, hogy milyen előnye és hátrányai vannak a Strasburgi székhelynek. Van, amit javítanunk kell, de elfben nem értünk egy, egyet. A módosítókon keresztül, amelyeket beterjesztettünk, azt szeretnénk, hogy nagyobb szigorral, rendszerességgel járjunk el, és valós számadatokat ö, ö, ö, sorakoztassunk föl a parlament részéről a, a szénlábnyommal kapcsolatban, a környezeti adatokkal és más aspektusokkal kapcsolatban. Ami az európai polgári kezdeményezést illeti, az egyetlen nevet visel. Egyetlen petíció olyan, amely elfogadható, egyetlen csak az elfogadható, ma egyetlen másik sem, hiszen a 191-es cikk második bekezdésében nem felel meg, hiszen nincs ott a teljes név, nincs ott az állampolgárság, és nincs ott a lakóhely. Az aláírók részéről hiába vannak számosan a polgárok, egyetlen egy az a petíció, amelyet valóban alapként fel lehet használni. Ennyit szerettem volna Csicseszter úrnak a következtetéseihez hozzáadni. Remélem, hogy figyelembe veszi majd, ami pontos módosítójánk, módosítójánként. Zunächst mal dem Kollegen Chichester für seinen Köszönöm szépen, köszönöm Chichester kollégának is a jelentését, és köszönöm Bulon úr illetve a petíció benyújtójának hozzászólása. Csodálkozom, hogy a petíciós bizottságban megtapasztaltuk, megtapasztalhatjuk azt, hogy a petíció jogosultságát vitatjuk. Tudomásom szerint a szakbizottság nem úgy döntött, ahogyan jelzi. Volt bár egy olyan vélemény, amely azt mondta, hogy ez nem befogadható, de ez nem a szakbizottság véleménye volt, és meglehetősen riasztó, hogy több mint egy millió állampolgár véleményére fityet hányunk. Ezt figyelmen kívül hagyjuk. De Műsibuna se én, se ön nem ítélkezhetünk e kérdésben. De az illetéke szakbizottság jelentéstevőjeként, és itt petíciós szakbizottsági tagként el szeretném mondani, hogy mi is Miben rejlik ezen jelentés kísérletem? Mire tör ez a jelentés? Mit kísérel meg? Az AFKO-ban, az Alkotmányügyi Szakbizottságban minden frakció támogatta ezt a jelentést. Azaz azt a tényt, hogy ezt a jelentést elkészítsük. Már egy évvel ezelőtt kérvényeztük ezt a jelentést, és utána hosszú időn keresztül ez megakadt, hiszen a, a tisztelt házban ellent, ellentétekbe ütközött. Ez a mi jelentésünk az Európai Parlament széthely, székhelyét vizsgálta volna. Aztán hosszú idő után a kompromisszum az lett, hogy változtassuk meg a címet, az Európai az intézmények székhelyei címere. Azonban az Alkotmányügyi Szakbizottságban minden kollega egyetértett abban, hogy az Európai Parlament teljesen más szerepet játszik, mint a többi intézmény az Európai Közösségen belül. Az Európai Parlament az egyetlen szerv, amelyet közvetlenül választanak meg a polgárok, és az Európai Parlament azonos jogú jogalkotóvá vált a Lisszaboni szerződés folyamányaképpen, mint a tanács éppen, ezért más kezelésbe kell, hogy érvényesüljön, ezért az AFKO úgy gondolja, hogy az Európai Parlament naptára, székhely és munka szabályai tekintetében más szabályok kell, hogy érvényesüljenek a jövőben, mint bizonyos ügynökségekre, amelyeket a tagállamok különböző tárgyalási eljárásban kapják meg, úgymond, hogy melyik ügynökség hol dolgozzon. Az Európai Parlament, és itt egyetértek Csicseszter kollégával, amikor létrehozták az Európai Parlamentet, ez nem volt egy jogalkotói szervezet, hanem egy gyűlés, amelyet nem is közvetlenül választottak meg már a tagjait, tehát teljesen más szerv volt, mint ma. És gyakorlati jogban azt mondták, hogy találkozanak Strasbourgban, hiszen az Európa Tanács épületében tanátkozhatnak. Aztán a parlament, egyébként a parlament már 50 80 ban is azt mondta, hogy ott szeretnék dolgozni, ahol a tanács és a bizottság is van, hiszen a parlament folyamatosan tárgyalnia kell a tanácsal és a bizottsággal, nem szabad, hogy ilyen nagy távolság álljon fel. Azóta, tehát 58-tól egészen máig a parlament mindig amellett szállt síkra, kérem hagyja abba, mondja az elnök asszony, hiszen hagyjam abba? Hát jól van, abba hagyom. Akkor rövidre fogadtam magamat. Tehát csak annyit akarnék elmondani, hogy ez egy kitűnő vélemény, amelyre Chichester kollega javaslatot tesz. Egy picit csodálkozom azon, hogy a francia kollégák ilyen sok módosítót nyújtanak és ezzel kapcsolatban egy valamit szeretnék elmondani. Itt az önértelmezés, az Európai Parlament önértelmezéséről van szó hogy az állampolgárok képviselőjeként értelmezők-e magunkat ugyanolyan jogosítványokkal rendelkezőnek, mint a többi szerv. Ebben az esetben pedig mi kell, hogy döntsünk arról, hogy hol, mikor és hogyan dolgozunk. Vagy nem ezt gondoljuk, és ez már nem egy nemzetiségi kérdés, és ezért csalódom abban, hogy egy-két képviselőtársam ezt egy nemzeti ügy is stilizálja. Minnyáinkat érint ez bennünket, európai állampolgárokat és európai képviselőket, tehát a legszerencsétlenebb, amit a parlament tehet, az az, hogy az egyik ország, ellen, egyik ország a másik ország elleni vitával alakítja ezt. Ez egy jogi és alkotmányi kérdés. Éppen ezért tehát másként, mint a parlament idegi döntéseiben meg kellene akadályozni, hogy ne a hogy írjuk le az utat annak, hogy a parlament hogy kaphatja meg ezt a jogot, hogy hogyan változtassa meg ezt a szabályozást, mégpedig úgy, hogy változtassuk meg az európai szerződéseket. Ez az út, amelyen járnunk kell, és örülök neki, hogyha a Peti Szakbizottság emellett síkra száll. Köszönöm. Valésza. Köszönjük szépen, Valensza képviselő kapszót. Mhm. Először is, és legfőképpen szeretném támogatásomra biztosítani Csicseszter urat. Mindkét kezemmel, lábammal, amivel írni tudok, alá fogom írni a dokumentumot. Egy dolog már elhangzott, de én is elmondom szívesen még egyszer. Nyilván óriási falba verjük a fejünket, hiszen bosszantó, hogyha senki nem tesz semmit és úgy tűnik, hogy itt az Európai Parlamentben is beszélhetünk, vitázhatunk, füstölhet a fejünk, de úgy tűnik, hogy nem történik semmi, de ez nem azt jelenti, hogy azért ne beszéljünk róla. Költséghatékony megoldást kell keresnünk erre a problémára, és én hiszem, hogy a módosítóknak a nagy része ebből a 164-ből, nos, úgy gondolom, hogy ezeknek a nagy része tényleg azzal, foglalkozni, azzal foglalkozik, hogy az európai erőfeszítéseket gyengítse. Pedig itt az lenne a feladatunk, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, és mindenkivel értessük meg, hogy miről is van szó, hogy én támogatni fogom önt. Oken asszony. Én is rövid leszek. Örülök, hogy a parlamenten belül van egy világos többség amellett, hogy jogunk legyen mindenről beszélni. Hát nem az Isten fogalmazta bele a szerződésbe, hogy hol legyen a székely, hanem Mitterrand elnök. Ne felejtsük el. A francia referendumot követően 92-ben, ahol egyébként nagyon alacsony többséggel de jól emlékszem, 92-ben volt, és sokként élték meg, azt követően, hogy ugye Dániában nem volt a Maastrichti szerződésről a szavazás, és aztán jött Franciaország, és azt mondta, hogy Mitterrand, hogy támogatjuk. És aztán gyakorlatilag Edinburgh-ban Dánia is megkapta a maga kívánságának a teljesülését, de hát ez csak nekünk jó, a többieknek nem. És aztán az edinburghi megegyezéssel 12 ülést kapott Strasbourg, és ezt vitte keresztül Mitterrand. Úgyhogy az amsterdami szerződésbe került ez lefektetésre, úgyhogy ha Mitterrand Istenhez kívánjuk hasonlítani, és nem hiszem, hogy bárki így kívánna tenni, hát akkor nem lehetne mindenről beszélni, de igenis jogunk van erről a témáról vitát folytatni. Márki más kére szót? Nem? Akkor lezárjuk a vitát. A véleményről a szeptemberi ülésünkön lesz szavazás és remélem, hogy Chichester úr konszenzusra tud jutni, főleg a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban. Chichester úr, az Antan Kordiára fogok törekedni. <laughs> Jó, köszönjük szépen. Akkor az utolsó napi rendi pontunk következik, viszont nincs túl sok időnk, és Macmillan Scott úr sincs itt. Úgyhogy hozzá kell fűznie valamit? Mert nagyon kevés az időnk. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy a módosítók benyújtásának határideje július 11-e, 5 órakor délután lesz. Most pedig Vertman asszonynak adok szót. Köszönöm szépen! kollégánk Macmillan Scott úr nem tud sajnos ma részt venni az ülésen, és engem kért föl, hogy felolvassam a prezentációját, a jelentésének az összefoglalását. Nem tudom, hogy ezt megengedi-e, vagy hogy járjunk el. Hát eh, talán a prezentációjának a rövid összefoglaláját eh, szeretnénk megnézni, tehát az írásos összefoglalót. Persze, hogyha ez a szabályoknak megfelel, akkor rendben van. Különös tekintettel ugye arra, hogy nincs időnk. Jó, akkor eh, a jegyzőkönyvet fogom megkérde, elkérni. Köszönöm. Jár úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Baszeszko asszony vonatkozásában ugyanez a helyzet, nem sokára szülni fog, minden órás, ha úgy mondhatom, ezért nem jöhetett ma el. Úgyhogy ma ö, engem kért fel, hogy én helyettesítsem, akkor kérem, hogy vegyék jegyzőkönyve, itt van az írásos anyaga. Köszönöm szépen, és akkor ezennel berekeztjük az ülést.